Uh, good morning everybody. Uh, Mindenkit szeretettel üdvözlök. Nézzük akkor most a harmadik ülésünket. Uh, közvetítik az interneten. Akkor most akik ilyen korán kelők, hogy bennünket néznek a web közvetítésen, azok talán tudnak figyelni. Egy további véleménytervezet következik a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság számára. Ez az EU és Kína közötti kereskedelem. Ennek a címe eléggé érdekes ellentmondást is tartalmaz. EU és Kína kiegyenlítetlen kereskedelem, és itt kérdőjel van, tehát majd meglátjuk, hogy mit ért a kérdőjel alatt Tudom, hogy a kollégánknak rohanni kell, hogy elérje a vonatát, tehát akkor ő szólhat először. Nem tudom, hogy hány árnyék jelentéstevő van itt. Schaldemose, aki a rettenthetetlen Schaldemose asszony, Rule asszony, én McClarkin asszony helyett, aki Londonban van, de Transiferitis úr is itt van. Nos, akkor most a tevőnek átadom a szót, hogy felvázolja a hátterét ennek a véleménynek. Lökedárd úr, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azoknak, akik eljöttek erre az ülésre. Én látni, nekem tetszik a kérdőjel, mert az tulajdonképpen már felvázolja a színterét annak, amit itt történik, ugyanis ez egy nagyon fontos kérdés, amivel itt foglalkozunk, és új kompetenciákat is jelent a bizottságunk számára. Tehát ez a téma széles körű, Nyilvánvalóan a jelentéstevőknek meg kell állapítani a prioritásokat. Én megpróbáltam egyensúlyt találni, ugyanis Kína az utóbbi tíz évben nyitotta meg a piacot, miután a WTO tagjává vált, de azért még nagyon sok kihívás marad a saját vállalataik állami támogatását illetően is, és nagyon sok rejtett korlátja is van, a korláta is van a kereskedelemnek. Nyilvánvalóan el kell ismerni Kína erőfeszítéseit egy részét, ugyanakkor a, a kereskedelmi akadályok ellen európai módon fel kell lépnünk határozottan. A kereskedelmi megállapodások a mi hatáskörükbe tartozik, és ezért foglalkozunk el ezzel a kérdéssel. A megfogalmazás az eléggé direkt, és nyilvánvalóan világos álláspontot kell képviselnünk ebben a kérdésben. Tegnap elnök úr említette, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és nem csak a diplomatáknak kell foglalkozni vele, hanem a kereskedelmi akadályokkal foglalkozó szakembereknek is. És ön azt mondta, hogy mi vagyunk a belső piacot illetően a vezetők, és ezért ebben a bizottságban foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, és ezért kell, hogy világos legyen az álláspontunk. A pontunk. A tartalmat illetően nem akarok unak túl sok részletbe menni. Az első bekezdésben a fő címekkel foglalkozunk. Látják, hogy az fta tehát a szabadkereskedelmi megállapítást is említjük itt, amely javíthatna a kereskedelmi, Kínával a kínai kereskedelmi kapcsolatokon. A második bekezdésben beszélünk az EU-Kína magas szintű gazdasági és kereskedelmi tárgyalásokról, amelyek csak kétszer történnek meg egy évben most és a végén beszélünk a szellemi tulajdonjogokról és a közbeszerzésről, a termékbiztonságról, stb. A harmadik bekezdésben pedig említjük a beruházási légkört, E, e, és az ebben szereplő elemek között meg kell állapítani a fontossági sorrendet. Én itt szakemberekkel konzultáltam, és annak alapján állítottam így össze ezt a sorról, sorrendet. Mint már az elején is említettem, a jelentéstevőnek választani kell a témák között, mert ugye korlátoltak a lehetőségei, és a, akár a jelentésnek a hosszúsága is, és például a nyersanyag épp ezért nem kapta meg az őt megillető helyet. Nos, folytathatnám de mint mondtam, el kell érnem a vonatomat, de várom kollégáimnak a hozzájárulását, és Kreutzmann úr beszámol majd nekem mindenről. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ez egy nagyon jól végig gondolt vélemény volt, nagyon jól felépített, és a bizottság számára hasznos. Jó, tehát hogyha el is kell mennie, biztos, hogy jók lesznek a reakciók. Nos, akkor, akkor az árnyék jelentéstevők következnek. Bóza asszony. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Bár tegnap nagyon élénk vitát folytattunk, és tegnap angolul beszéltem, ma dánul fogok hiszen a jelentéstevő is Dán. Remélem, hogy nem probléma ez. Jeg har lovet at fremlægge på vegne af vores øh, skygge. Øh. Köszönöm szépen. Tehát. Ennyik jelentéstevőnk éppen Kínába utazik. A kínai deleg- EU delegációnak a tagja ugyanis. Ezért borzasztóan sajnálja, hogy nem tud ma itt lenni. Hát ez egy sajnálatos egybeesés ő fog ezzel a nagyon fontos témával foglalkozni, és mindenképpen szeretne köszönetet mondani a Lokegár úr ezért a kiváló jelentésért, amiért általános, amivel általánosságban egyetért. De úgy gondolja, hogy nagyon fontos, hogy néhány témát kicsit konkrétabban kezeljünk. Például a szellemi tulajdonjogok teljes kérdésköre rendkívül fontos. Nem is annyira a kérdéskör maga, hanem az, hogy nem megfelelően kezelik ezt a témát Kínában véleménye szerint. Az európai üzletemberek számára nagyon hasznos lenne, hogy többet tudjanak a kínai vállalatokról. Ő szerinte nincs elég információ, és ez is probléma. Aztán a megbízható információ a vállalkozásokra. Ez is egy olyan dolog, ami még többet kell dolgozni. A trademarkokról beszélt szintén, véleménye szerint a termékbiztonság megerősítése nagyon fontos. A kínai termékek esetében, ahogy ön is említette, folyamatban van egy párbeszéd, de úgy gondolja, hogy ezt a területet is meg lehetne erősíteni. A védjegyekről volt szó tehát, de mindenképpen köszöni az ön jelentését. Elnök, köszönöm szépen. Aki, azt hiszem, hogy én leszek a következő, hiszen a többiek nincsenek itt. Meglátjuk, asszonyra is várunk. Úgy gondolom, hogy az, hogy a jelentéstevő arra tette a hangsúlyt, hogy a globális kereskedelmi rendszerbe be akarja integrálni Kínát, ez nagyon fontos, és Európának itt fontos szerepe van és verseny előnyt fogunk nyerni azzal, hogyha ezt megtesszük. Tehát ezt az irányvonalat én tudom követni. Nagyon sok ajánlással egyet tudok érteni, de van pár nüansznyi hozzátenni való. Úgy vélem, hogy fontos az is, hogy e kapcsolat építésének a részeként megbizonyosodjunk arról, hogy elég konstruktívan kritikusak vagyunk akkor, amikor együttműködünk a kínaiakkal. Például a gazdasági gyakorlatok, a vállalati, ir, vállalatirányítás és a korrupciós ügyekkel való bánásmód területén. Esetleg valamilyen egyensúlyra utalhatnánk ezekkel kapcsolatban. És Sáldemóza asszony is például a termékbiztonságot említette, véleményem szerint is fontos ez, és a kínai látogatásunk során tapasztaltam azt, hogy a kínai hatóságok rengeteg tesztet végeznek, és ők is tisztában vannak ennek a kérdésnek a jelentőségével. Ezek az ellenőrzések azonban igazából nem járják át mélységében a kínai gazdaságot. Aztán a kereskedelm akadályaival kapcsolatban megegyezésre jutunk valószínűleg a, a kiegyensúlyozott megközelítés alkalmazásával. És ezért úgy gondolom, hogy itt, amikor azt mondja, hogy a nemzeti normákat a nemzetközi normákhoz kell igazítani a Kínának, ez fontos de itt is a globális normákkal kapcsolatban Kínát is be kéne vonni a döntéshozatali folyamatba. Ez lenne a csere ö, ajándékunk számukra. Például az autók esetében az autók kibocsátásával kapcsolatban saját normáik vannak, de egy ilyen fontos termék esetében ez kereskedelmi akadályt képezhet. itt a megközelítésünket és a gondolkodásmódunkat kell megváltoztatni az egész kapcsolatban. Sokkal konstruktívabb ötletekre van szükségünk, ahelyett, hogy csak bírálnánk őket ami azért, hogy kiegyensúlyozatlan a kereskedelmi kapcsolatunk. A kiegyensúlyozatlanság egy ilyen gyorsan növekvő gazdaság esetében, ami teljesen más alapról indult ki, mint Európa, valójában természetes is, tehát ők máshonnan indultak ki, másfelé haladnak, integrálni kell ezt a két különböző folyamatot, az európait és a kínait, és nem elég csak bírálni őket. És végül egyetértek Sádámhoz azt, hogy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban a kínaiak maguk is, és a kínai vállalatok is, hát vonakodva bár, de a szellemi tulajdonjogok védelmét már vizsgálják. Kína azt állítja, hogy több találmányt szabványosítottak egy vállalatuknál egy év alatt, mint bármely más vállalat a világon. Ezt értékelni kell, és egyben ezért meg kell bizonyosodnunk arról, hogy kiegyensúlyozott a megközelítésünk. És úgy gondolom végül, hogy anyag részeként, hogy, a, hogy Kínát a világgazdasági és kereskedelmi rendszerbe beintegráljuk, ezzel a további tudományos és technológiai cserét is ösztönözzük. Több kulturális csere, kutatási csere, ezek is részét képezik ennek a, a fejlődésnek. És nagyon fontos számomra az, hogy ezt a politikát megerősítsük. Ezt is szerintem meg kéne említeni a jelentésben, hiszen ez sokkal tágabb területeket fed le, mint amivel a kereskedelmi bizottság foglalkozik. McLarkin asszony is majd ezen irányban módosító indítványokat fog valószínűleg benyújtni. Á, itt van Ivanova asszony, szeretne most hozzászólni, mert Trentaviltis úr, asszonynak adtam, a, a, úrnak akarta megadni a szót, akkor ő legyen először. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem én vagyok az árnyék jelentős tevő, hanem a kollégám, de azért az ő nevében megköszönöm a jelentéstevőnek a munkát, és Gion urat különösen érdekli ez a téma, különösen az elemi tulajdonjogoknak a, a kérdése, és várja, hogy együttműködjön majd a jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Ivanova asszony. Bolgáról beszélek. Tázi téma. I... Én vagyok a jelentéstevője ennek a témának, amely nagyon érdekes számomra is. A kínai delegáció elnök helyettese vagyok, és ebben a pozíciómban megerősíthetem, hogy aktívan elemezzük ezt a kereskedelmi egyensúly hiányt az EU és Kína között. Köszönöm a kollégának a kiváló javaslatait, amelyek a jelentés tervezetben vannak. Két szempontra szeretnék utalni. Egy kicsit késtem, lehet, hogy már előfordultak ezek. Az első egy nagyon lényeges kérdés, ez pedig a, az átváltási, tehát az EU, a Juannak az átváltási rátája. Nem lényeges probléma, de probléma ugyanakkor, hiszen ez a kereskedelmi egyensúly hiányhoz is hozzájárul. A másik fontos probléma, amelyet említettek már, de talán tovább el lehetne gondolkodni róla, ez pedig a protekcionizmus problémája. Nagyon veszélyes lenne, hogyha mindkét fél protekcionizmussal védené magát tehát az EU és a kínai fél is ezt tenni. Ez csak elmérgesíteni a problémát. Épp ezért nagyon fontos, hogy pozitív módon álljunk hozzá a kérdésekhez, és pont ezt akartuk tenni a delegációban is. És a véleménytervezetben is látszik, hogy ilyen pozitívan áll hozzá a jelentéstevő, és ezért gratulálok neki, és minden jót kívánok. Elnök, köszönöm szépen. Styler asszony is szeretne hozzászólni. Befejeztük az árnyékjelentéstevőknek a hozzászólását, és hogyha bárki más is akarna, akkor tegye meg. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek. Egyet értek az elnökkel, az, hogy, eh, tehát, hogy Kína legyen, eh, vegyen részt a nemzetközi döntéshozatalban, hiszen Kína nevekedése és gazdasági vagyona növekszik, tehát ez a világ egyik legnagyobb piaca lesz, és épp ezért ezt el kell ismernünk. Egyetértek itt a biztonsági kérdésekkel, Ez a, ezzel a bizottság nagyon font, sokat foglalkozott, és fontos, hogy folytassuk a párbeszédet Kínával, ugyanígy a szellemi tulajdonjogok kérdése területén. A munkaerőpiac és a kínálat ellátás irányításának a kérdése is fontos, ezzel még nem foglalkoztunk, pedig fontos. Üdvözlöm, hogy a jelentéstevő összefogta ezeket a kérdéseket, és remélem, hogy a kapcsolatok javulni fognak, és elkötelezett partneré leszünk Kínának, és folytatjuk a párbeszédet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Styler asszony, más még szeretne hozzászólni? Hogyha nem, akkor most üdvözlöm a bizottság eh, kereskedelmi főigazgatóságának a képviselőjét. Eh, elnézést kérek, hogy korábban nem üdvözöltem, de hogyha most szeretne hozzászólni, akkor nem, Jó, most csak megfigyelőként van jelen. Kreuzmann úr, de most mély elmerült a beszélgetésben, Kreuzmann úr. Jó, tudomásul vettem, hogy mit mondtak, és Lökegárd úrnak továbbítom, és ezeket majd megjeleníti a véleményben. Tehát megjegyeztem, hogy a szellemi tulajdonjog, a termékbiztonság, mindezek fontos kérdések, de ezek nem újak. Kína növeli az exportját, és meg fogja védeni a versenytől. Na de mindegy. Jó, hát de majd ezeket átadom. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulást. Azt gondoltam, hogy hosszabban fogunk vitázni Kínáról. A következő napi rendi pont az tízkor jön a szavazás, tehát akkor addig el kell halasztanunk az, üt, az ülést, tehát kérem szépen, hogy pontosan tízkor jelenjenek meg. Emlékeztetnék róla, hogy a szavazás után lesz egy fontos téma, amikor a mobil hírközlőhálózatok közötti barangolásról beszélünk, és a bizottságnak a hatástanulmányáról is. Tehát remélem, hogy sokan maradnak erre is. Utána pedig egy a fogyasztók jogainak erősítéséről lesz a bizottságnak az új felmérése, és ez is nagyon fontos a szakpolitikai kérdések szempontjából. Tehát ezek lesznek az érdekes előadások még 10 óra után, akkor 10-kor találkozunk újra. Uh, ladies and gentlemen, could I invite... Um... Hölgyeim és uraim, mindenkit megkérek, hogy foglaljon helyet, mert szeretném pontosan 10 órakor megkezdeni a szavazást. Tudom, hogy két óránk van, és nem ugyanazt mutatják, de akkor is. Kérem, foglaljanak helyet. És bizonyosodjanak meg róla, hogy megvan a szavazókártyájuk. first? The ADR first. Okay. Um, Jó. The first... Az első szavazás Rosfor úr jelentése az alternatív vitarendezésről. Rosfor úr itt van, kívánne pár szót szólni, mielőtt megkezdjük a szavazást? Rosfor úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, mint gondolom mindenki, hogy ilyen egészségtől kicsattanóan jöttünk vissza a szabadságunkból. A munkával kapcsolatban először szeretném mindenkinek megköszönni az összes csapatnak, az árnyékjelentéstevőknek, a frakcióknak, az asszisztenseknek és mindenkinek, aki hozzájárult a munkához az erőfeszítéseiket. Megpróbáltunk konszenzust találni, és gyakorlatilag majdnem minden módosító indítványt sikerült kompromisszum alá gyűrni, egyet leszámítva, ezért gratulálok mindenkinek. Nehéz volt ez a periódus, hiszen gyorsan kellett dolgozni. A, szorított minket az idő a nyári szabadság miatt is. Rendkívül fontos a téma. A Júri Szakbizottságban szeptember 19-én szavaznak róla, és az októberi plenárison kerül majd sorra. Ezért gyorsan és jól kellett dolgozni. Szeretném elmondani, hogy amikor végeztük a munkánkat, azzal nagyon világos üzenetet küldtünk a Juri Szakbizottságnak is. Szeretnénk, hogyha ugyanis alkalmaznák a, azt, amit leírtunk a véleményünkbe. Egy olyan jogszabályalkotási tervezetet szeretnénk látni, e témában, ami mindannyiunknak megfelel. Beszéltem azokról a módosító indítványokról, amelyeket a, az én irodám javasolt. A kollégákkal nagyon gyakran sikerült kompromisszumban megáll, megállapodni. Köszönöm ismét mindannyiuknak, az összes frakciónak a munkát. Példamutató volt ez a munka. A mi csapatunk nagyon elégedett a végeredménye. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, köszönöm ezt a megközelítést is, és azt a tényt, hogy ennyire keményen dolgoztak a kompromisszumos módosítókon. Akkor kezdjük a szavazást. Először is, majd akkor ellenőrizzük a számokat, hogyha az első elektronikus szavazásra kerül sor. Az egyes módosítóval kezdem mellette ellene. Ezt elfogadtuk. A szocialistáknak ki mutatja a, azt, ki, ki vezeti a szavazást? Krisztof, jó. Ez segít, hogy tudom, hogy kire kell nézni. 11-es módosító, Louis Greg. Itt részenkénti szavazást kért az ALDE ez látható a szavazólistán, úgyhogy az első részről szavazunk először, mellette, ellene, elfogadtuk. a második rész. Azt hiszem, hogy ezt elektronikusan ellenőriznünk kell, úgyhogy elektronikusan szavazunk a második részről. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük, hogy a megfelelő számaink megvannak-e, nincs túl szavazás, 30-an szavaztak, lezárom a szavazást. És elutasítottuk 20 szavazat 10 ellenében. 20-64-es mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas az előadótól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hetesre visszavonták, hatos, Trantevilti úr mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös, Fox úr mellette, ellene elutasítottuk. A nyolcast visszavonták, kilences, Schwab úr és Mayer úr mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes Fox úr mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenegyessel már foglalkoztunk, egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, itt részenként szavazunk, a szocialisták kérésére. Nem fogom felolvasni a szöveget az első rész mellett, ellene. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, ról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 18 nem szavazat, 14 igen szavazat mellett. Ez azt jelenti, hogy, hogy végig kell mennünk. Jó, jó, az az első rész volt. Az első részt akkor elfogadtuk. A hármas kompromisszum jön mellette. Ellene. Elfogadtuk. 27-es Greg és Weller. Megnyitom a szavazást a 27-esről. Lezárom a szavazást. A néppártban egyel többel szavaztak. A néppártból egyel többen szavaztak. Jó, akkor 36 legyen? Kezdjük előről. Jó, tehát ismét megnyitom a szavazást, és most a megfelelő számarányokkal szavazzunk. A 27-es módosító indítványról újra megnyitom a szavazást, és néppártból is megfelelő számon szavazzanak. Lezárom a szavazást. 10 igen, 21 nem. 9-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es Greg. Megnyitom a szavazást a 32-es módosítóról. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk, 19 igen és 17 nem szavazat érkezett ugyanis. 6-os bekezdés, 34-es módosító. Mellette ellene elfogadtuk. 33-as okafogyottá vált, 39-es jön. 39-es, itt szóbeli kiegészítés érkezett, ami olvasható a szavazólistán, úgyhogy ezt nem fogom felolvasni. 39-es a szóbeli módosítása mellette. Ellene. Elfogadtuk. 39-es okafogyott. 40-es jön, első része, itt ugyanis részenként szavazunk az ELDE kérésére, 40-es első rész, Hans Peter Mayer és András Schwab mellette. Ellene. Elfogadtuk. Most a második rész következik, mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész jön, nem vettem észre, hogy itt három rész van, tehát a itt egy törlésről van szó. Hogyha ezt megszavazzuk, akkor azzal azt szavazzuk meg, hogy törlünk mellette, e, törlés mellett, ellene. Ezt világosan elfogadtuk. 41-es. Mayer és Schwab mellette. Ellene. Kérem, hogy még egyszer mutassák mellette. Ellene van-e? Akkor elfogadtuk. A 42-es Paxas úr mellette, ellene, ezt elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszum jön, mellette, ellene, elfogadtuk. 54-es módosító, Koradza Bild asszony mellette, ellene, elfogadtuk. 56-os módosító, részenként szavazunk, a jelentéstevő kérte ezt. Első rész, mellette. Azt hiszem, hogy ezt elektronikusan megnyitom. 56-os első része. Megnyitom a szavazást. Most az ECR szavazott egyet hogy én kihúzom a kártyámat. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Világos többséggel. Feltételezem, hogy a második rész oka fogyott. 55-ös kanfen. Megnyitom a szavazást az 55-ösről. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, 20 igen és 15 nem szavazat mellett. 57-es Maja Schwab mellette, ellene, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Most új bekezdések jönnek, 61-es módosító mellette, ellene elfogadtuk, 24-es okafogyott, 63-as a jelentéstevőtől, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21-14 arányban. 62 es fogyott, 64-est azt elmozítottuk, a 65-ös következik a jelentéstevő részéről. Megnyitom a szavazást a 65-ösről. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 22-12 arányban 66-os jön. Megnyitom a szavazást. A 66-osról a jelentéstevőtől érkezett az a módosító. Lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk. Következik a 69-es, mert a 67-est visszavonták, 69-es Korácapild mellette. Ellene elfogadtuk. 68-as Weiler mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. 71-es Manders mellette, mellette, ellene. Elnézést, azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. A 70-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-16 arányban elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 75-ös jön, Nog úr. Nem, ez oka fogyott, mert a 65-öst elutasítottuk, el, illetve elfogadtuk. A 76-os jön mellette. Ellene. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Ezt is elfogadtuk. Ezzel befejeztük, úgyhogy a végleges szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást a végleges véleményről. Lezárom a szavazást. 32 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok Roskor úrnak a jelentéstevőnek. Nos, akkor majd a jogi bizottságnak a szavazása is nagyon fontos. Nos, akkor nézzük. A, az Ekon bizottságnak a jelentése a héja jövője. Ivanova asszony a jelentéstevő. Szeretne valamit mondani, mielőtt szavazunk? Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném megköszönni az árnyék jelentésnek, hogy ilyen gyorsan reagáltak, és ilyen hatékonyan. A tötkárságnak is szeretném megköszönni a munkát, és különösen az EPP tanácsadóknak. Köszönöm még egyszer. Nagyon szépen köszönjük a jelentéstevőnek. Akkor most nézzük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. A kettes kompromisszum következik. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most 12-es módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13, Kamfeótól, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 18 mellette, 14 ellene. 25, szintén Kanfenúrtól, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15, De Jong mellette, ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Épp ezért a 22-23-ra szavazunk, mellette, ellene elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. A 26-os Buzoly úrtól mellette, ellene elfogadtuk. 27-es, szintén buzoly, mellette, ellene, elfogadtuk. ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 20 mellette, 11 ellene. 31, ez is pluszként a kompromisszumos módosítóhoz. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 32 mellette ellene elfogadtuk. 32 e mellette, ellene elfogadtuk bocsánat, ez a 33 volt, 35 mellette ellene elutasítottuk. 37 mellette hatos mellette ellene elfogadtuk. Ezért most a 44-es következik. Gál Pelc asszonytól mellette ellene elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene Hol is tartunk? A nyolcas kompromisszum. Elfogadtuk. Tehát az 55-ös következik. Elnézést. Kicsit előre futottam. Nos, akkor megnyitom az 55-ösről szavazást. Korea de Campos úrtól. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 56-os. Gallo és Tún. Megnyitom a szavazást az 56-osról. Lezárom. Not, nem sokan szavaztak. Elfogadtuk egy szavazattal. 57-es Buzoly úrtól, mellette ellene elfogadtuk. 58 de Jong, mellette ellene elfogadtuk. 59 mellette azt hiszem, hogy meg kell nyitni a szavazást, tehát megnyitom a szavazást az 59-ről. Lezárom. Elutasítva. 60 tereballa mellette. Megnyitom a szavazást a 60-ról. Lezárom. Elutasítva. 61 buzoly mellette ellene elfogadtuk. Nos, akkor most nézzük a végső szavazást, az egész véleménytervezetről, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, tehát az egész véleménytervezetről megnyitom a szavazást, lezárom. 31-en mellette, ellene nem szavaztak, öt tartózkodás volt. Köszönjük az Anova asszony. Nos, akkor reméljük majd az Ekonban megvédi tehát akkor az utolsó szavazás a költségvetésről lesz, és Kozsusnyik úr itt van, szeretne a, ki, ezekről a kérdésekről beszélni? Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden akarok csak hozzászólni. Először is szeretném megkendőnek megköszönni az együttműködést. Mindegyik bizottság megvitatta ezt a témát. A mi bizottságunkban a módosítókat illetően mindenki támogatja azt a gondolatot, hogy szükség van a belső piac támogatására. Kreutzmann úr módosított illetően voltak kétlegi, kétségeim, de aztán mégiscsak elfogadtam. Köszönjük szépen! Tudom, hogy a bizottság képviselői is itt vannak, akik érdeklődéssel követik a költségvetési kérdéseket, ezért vannak, akik szeretnének hozzászólni. Van listánk? kérem jelezzék, amikor szeretnének hozzászólni. De minden esetre most szavazunk, először az jelentésről, aztán a különböző költségvetési sorokról. Igen? Jó. Akkor nézzük először a jelentést. És hogyha a bizottság a végén szeretne hozzászólni, akkor kap időt. Nézzük az első módosított Sáldamúze asszony mellette, ellene elfogadtuk. Ezért a kettes okafogyottá válik hármas, a jelentéstevőtől mellette ellene elfogadtuk. Ötes Csön asszonytól mellette ellene elfogadtuk. Négyes Greg úrtól mellette ellene elfogadtuk. Hatos Sáldemoza asszonytól Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes részenként szavazunk. Az ALDE kérte ezt. Láthatják, hogy mik a, mi a két rész. Az első részről szavazunk először, mellette, ellene elfogadtuk. Második rész, mellette, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk, ez a második részről, lezárom a szavazást, elutasítva. 9-es, szóbeli módosítás van, ez is ott van a szavazólistán. A jelentéstevőnek a módosítójáról van szó mellette, ellene elfogadtuk. 10-es és 11-es, amelyek azonosak, mellette ellene elfogadtuk. Tehát akkor most az egész véleménytervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom elfogadtuk 34 mellette, senki sem szavazott mellette, és hárman tartózkodtak. Most akkor nézzük a külön-külön költségvetési sorokat, és az, az, ezeknek a soroknak a számát fogom mondani. Vagy egyben szavazhatunk róla? Jó, soronként kell menni. Jó. Tehát akkor egyenként veszük őket, és akkor, hogyha a bizottság szeretne ö, Jó, akkor most szeretnék hozzászólni. A kollégáimmal azért vagyunk itt, mert én a bizottságon a szolvitér vagyok felelős. Jó, Elnézés rossz mikrofon beszéltem. Tehát a mi feladatunk a szolvit és a, az egységes piac szolgáltatásai. Tehát önök erre megfelelő eh, mennyiségű pénzt adnak, és 1,2 volt a, ennek a költségvetése, de a jelentéstevő ezt a költségvetést növe, növelni akarja, de most nem igazán tudom, hogy hol áll a dolog. A Szolvitnak a költségvetési soráról beszélek. Tehát azt hiszem, hogy ez a hármas sor. So I wasn't quite sure what, what, what was the point you were making. So, druk, uh, eh, nem igazán értettem. Először is szeretném megköszönni, hogy támogatják a tevékenységünket. Eh, Solvit és Europot számogatják ezzel. Tavaly a 1,2 milliót kaptunk a hála a parlamentnek és a bizottságnak, amelyet elköltöttünk az év végére. Jövő évre a saját előrejelzésünk a költségeket illetően, mivel a Solvit e, e, évfordulóját növek, e, ünnepeljük, és a Your Europe is terjeszkedik, mi 1,4 milliót jeleztünk előre, és a kérdésem, hogy szóbeli módosítással ezt lehetne-e megváltoztatni. Persze részletesen is elmondhatom, hogy az 1,4 millió hogy jött ki, de ennyit akartam mondani. Akkor a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy mit is javasol. Talán rövid megjegyzésem lehetne ezzel kapcsolatban. A szolvittal kapcsolatban élénk vita folyt ebben a bizottságban, a kollégáim és én. A azt vesszük figyelembe, hogy azok a kollégák, akik a fogyasztókat erősen támogatják, azoknak a véleményét figyelembe veszük, de nagyon sajnálom, hogy most a szavazásnál ezen kollégák közül kevesen vannak itt. Tehát akkor azt javasolja, ugye, hogy fogadják el ezt az 1,4-et. Ezt kéri a bizottság a szóbeli módosítban. Tehát akkor most erről szavazunk? Persze a végső, végső döntés az a költségvetési bizottságé. Köszönöm szépen. Én az Egységes Piaci Fórum képes életében szólok. Köszönjük szépen az idei fórum megszervezésében a részvételüket, mert nehéz időszakban készítjük elő. Jövő illet, évet illetően Bárnyi biztos úr egy kicsit másként szeretné megszervezni ezt a fórumot 27 tagállamból ugyanazon a héten párhuzamosan hogy közelebben legyünk, a, közelebb jussunk az állampolgárokhoz, tehát hogy megáll, megmagyarázzuk nekik, ezért történik ez. Tehát ezt akartam pontosítani. Tehát, hogy az elnökségi tagállamokban lesz. Tehát ezt akartam tisztázni. Ezzel kapcsolatban volt módosító, ugye? I found it a bit embarrassing that... Egy kicsit zavaronak találom, hogy nem léptünk kapcsolatba az jelentéstevővel, mielőtt ezeket a kérdéseket feltettük. Én teljesen támogatom ezt a gondolatot, de nem tudom, hogy miért pont ebben a pillanatban merül ez fel. Nem tudom a szavakat, az, igaz, az okait, talán azért, mert a költségvetésnek a kérdése is most merül fel. De nyilvánvalóan ez a költségvetési vitának az első köre, és aztán a Költségvetési Bizottságba kerül, és akkor hozzánk is a végső támogatás miatt. Jó, elfogadjuk ezeket, és jövőre majd meg kell nézni a költségvetési ütemtervet és az eljárásokat. Pont ez a tanulság ebből az első körből. Tehát mivel ez most első alkalommal történik a költségvetési eljárásban, még tanulunk. Nos, akkor nézzük most a költségvetési sorokat. Vannak azért megjegyzések is, külön szavazunk a megjegyzésekről? Nem? Jó. Akkor a jelentéstevő, hogyha segítséget kell nyújtania, akkor tegye meg. A 7 ezres mellett, ellene, elfogadtuk. 7001-es költségvetési sor mellette ellene elfogadtuk. 7002-es költségvetési sor mellette ellene elfogadtuk. 7003-as az imént említett szóbeli kiegészítése mellette ellene elfogadtuk. Úgyhogy a 7004-es oka fogyottá vált, nem, a 7004-es jön, a 7003-as vált okafogyottá, és a Kreutzmann úrnak a 7004-eshez van egy szobali kiegészítése. Szeretne hozzászólni? Csak nagyon röviden a bizottság szeretné megköszönni azt, hogy a piacfelügyeletre ismét összpontosítanak, ahogy ezt a múltban is nagyon kiválóan tették, és nagyon röviden az Európai Bizottság teljes szívéből támogatja Krajcman úr szóbeli kiegészítését, mert véleményünk szerint ez a végrehajtást, a kísérleti terv végrehajtását sokkal megvalósíthatóbbá teszi. Ezért támogatjuk Krajcman úr szóbeli módosítóját. Köszönöm, elnök úr. Akkor most mindenki számára világos, hogy Krajcman úr szóbeli kiegészítése miről szól, és a jelentéstevő is támogatja? Igen. Jó akkor mindenkinek, mindenki előtt ott van erről egy példánya mellette, ellene, elfogadtuk. Úgyhogy a ezzel lezártuk a szavazást. Az Európai Bizottság képviselőinek van egyéb hozzáfűzni velük a költséget, és ez nincs, akkor mindenkinek nagyon szépen köszönöm és köszönöm az első költségvetési jelentést az előadónak is. El fogjuk juttatni az eredményt a Költségvetési Szakbizottsághoz. Akkor, aki nem akar itt maradni, a következő, a roaminggal foglalkozó prezentáció az csendben hagyja el a termet. Egy pár percig, pár percre felfüggesztem az ülést, amíg a prezentációhoz való technikai feltételeket megteremtik. So, ladies and gentlemen, can we move on? Hölgyeim és uraim, akkor folytassuk a következő fontos rendi ponttal, e, és pedig megnyitjuk egy nagyon fontos jogalkotási anyaggal kapcsolatos munkánkat. Ez az európai fogyasztók számára nagyon fontos. Ez pedig egy javaslat az adat és beszéd barangolásra a mobil közlőhálózatok között. A, sokan dolgoztak már a korábbi két barangolási anyagon, és a fogyasztói kérdésekkel mi vagyunk kapcsolatban, mi vagyunk az illetékes bizottság, és Korhola asszony a jelentéstevője E, még a másik bizottság még csak most fogja kijelölni a jelentősét. Tegnap náluk volt egy előadás Telavar úrtól, aki most itt bemutatja, ha egészen ott ül, én mit kerestem. Nos, ő fogja tartani az előadást a hatástanományról, tehát a barangolási rendelet felülvizsgálatáról. 2009-ben úgy döntöttek, hogy felülvizsgálatot tartanak, mielőtt a javaslatra térünk, és most ez történik, tehát azért Terava urat, Terava urat megkérem, hogy tartsa meg ezt az előadást. Mindenki kapott az anyagában erről egy anyagot, aztán Korhola asszony, aki jelentéstevő fogja megnyitó megjegyzéseit megtenni, és aztán az árnyék jelentéstevőkkel is megvitatjuk ezt a kérdést. Nem tudom, hogy mindegyik frakció kijelölte el már az árnyék előadókat, tehát e, akkor a mi e, álláspontunkat is hozzáfűzhetjük majd. Nos, akkor megkérem Terava urat a bizottságtól, az Európai Bizottságtól, hogy tegye meg az előadását, tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit szeretettel üdvözlök. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom a javaslatunkat a felülvizsgált barangolási rendelettel kapcsolatban. Ezt július elején indítottuk, mint ahogy már elmondtam, szándékomban áll, hogy elmagyarázzam azt, hogy mi indokolja a javaslatainkat, és hogy milyen hatásokat látunk, hatását látjuk ezeknek a javaslatoknak. De mielőtt részletekbe mennék, jó lenne megmagyarázni, a, hogy mekkora is a barangolási piac, és hogy mi a jelenlegi verseny eh, helyzet, és eh, hogyan alakul ez a helyzet. Amikor az EU barangolási piacáról beszélünk, az azt jelenti, hogy kb. 5 milliárd eurós piacról beszélünk és a barangolási bevételek az az összes mobil bevételeknek kb. 4%-át alkotják. Hogyha megnézzük a különböző barangolási szolgáltatásoknak a lebontását, akkor láthatjuk, hogy a beszédhívások jelentik a legnagyobb részét a bevételeknek, 71%-a az összes barangolási szolgáltatásnak beszéd alapú. Érdekes megjegyezni, hogy az adat barangolási szolgáltatások milyen részt hasítanak ki magaknak. Jelenleg 17%-ra bestülik őket, de nagyon gyorsan növekszik, és az adatbarangolás piaca az elkövetkezendő években valószínűleg jelentősen eh, nevekedni fog jelentőségében. Aztán nézzük a felülvizsgálati folyamatot. Mivel a jelenlegi rendeles, rendelet elé úrja, hogy 2012 június 30-ára módosítsa ezt a rendeletet és ezért megfogalmaztuk, hogy milyen szabályozási lehetőségek vannak, és ehhez pedig hatástanulmányt végeztünk. És azt, ennek alapján aztán egy jelentést állítottunk össze július elején. Ha megnézzük, hogy a versenyhelyzet milyen, a barangolási piacon, akkor azt látjuk, hogy a jelenlegi rendeletnek eh, megvannak a pozitív hatásai a eh, fogyasztók számára, de azért a, a problémákat nem oldották meg. A mobil szolgáltatók a különböző előírásoknak megfelelnek, és ezzel az árakat sikerült letörni. Ez jó volt a fogyasztóknak, de ugyanakkor ha bár az árak csökkentek, ezek a szabályozott felső határok körül helyezkednek el. Tehát akkor következik ebből az a következtetés, hogy mindegyik érdekelt fél támogatja azt, elismeri azt, hogy a verseny még nem hatékony a piacon, és a strukturális problémák még mindig jelen vannak a barangolási piacon. Hogyha ezt egy megnézzük, hogy hogyan ára, alakultak az árak az adatpiacon, akkor az első táblázat azt mutatja, hogy a roaming hívásoknak az ára hogyan alakult. Itt láthatjuk a szabályozott felső határokat, plafonokat, és láthatjuk, hogy, hogy e körül helyezkednek el, tehát a szabályozott felső határ között a, körül a, a többi árok. Tehát a, a maximális árak Eh, amiatt, hogy nincsen verseny, eh, a szolgáltatóknak eh, nem érdeke, hogy alá menjek ennek, ezeknek az áraknak. A következő grafikonon látjuk az adat barangolásnak az árait különböző negyedeket látjuk, tehát negyedéveket 2007-től kezdődően, a mindegyik negyed évben az első két vonal a kiskereskedelmi, tehát a lakossági arakot mutatják, a két második, tehát a piros és a zöld, a nagykereskedelmi árakat, tehát díjakat. Bár az árak csökkentek, láthatjuk, hogy a nagy kereskedelmi árak drasztikusabban csökkentek. A nagy kereskedelmi árakat, díjakat most 50 eurócentben korlátozzák, de látjuk, hogy a nagykereskedelmi piacon kompetitív dinamika uralkodik, és, és akár 40 eurócent alá is mennek 37 eurócent. Ugyanakkor a kiskereskedelmi, tehát lakossági árak azok továbbra is több mint egy euró megabájtonként az adat barangolásra és az úgynevezett AFNAT adatrendszerekre még akár több euró is lehet megabájtonként. Tehát ilyen módon igazából emelkedtek a rájak, az árak, és ezért nagyon jó haszont kaptak a szolgáltatók. A következő táblázat azt mutatja, hogy a barangolási szolgáltatásoknak mik a tényleges költségei. Ez a berek től, tehát az Európai Szabályozóhatóságtól jönnek ezek az adatok. Minden negyed évben begyűjtik a barangolási adatokat, és a becsléseik szerint megnézték a hívás struktúrát is, és a becsléseik azt mutatják, hogy a barangolási hívások valós költsége percenként 5 és 8 eurócent között van. Tehát, hogyha mind a nagy kereskedelmi, mind a kiskedelmi költségeket a, vizsgálják. Az SMS az egy és másfél eurócent között van, az adatokat illetően pedig 8, 8 és fél és 12 euró között van. Tehát az adatbarangolásra több mint egy eurót fizetnek megabájtonként. Hogyha aztán megnézzük, hogy milyen fő korlátai vannak a versenynek, akkor három kategóriába sorolhatjuk őket. Vannak stratégiai korlátok, szabályozási korlátok és szerkezeti korlátok. A hatástanulmány megpróbálta pontosabban azonosítani, azonosítani a piaci eh, hiányosságokat. Különböző oka vagy jellege van ezeknek, ez mind a nagykereskedelmi, mind a kiskereskedelmi oldalt megvizsgálta. A kiskereskedelmi oldalon a fogyasztó nem igen választhatnak a barangolási szolgáltatások között. Egyrészt azért, mert a barangolás az a teljes mobil szolgáltatási csomagnak csak egy része. Ezen kívül hiányzik az átláthatóság is. Tudjuk, hogy a barangolási tarifák csak egy tétel a hosszú árlistán. Tehát nem igazán tudjuk, hogy igazából mik a barangolási árak. De szerintünk ez megváltozhat, hogyha a barangolási szolgáltatást egymagában meg lehetne venni, tehát hogy a többi mobil szolgáltatástól, belföldi szolgáltatástól külön lehetne választani. Hogyha megnézzük a szolgáltatók, tehát a nagykereskedelmi szinten ezt a kérdést, akkor a mobil virtuális hálózati szolgáltatók helyzetét megnézzük, akkor akkor itt az árrés szorítás problémáival találkozunk. Tehát vannak szereplők, akik szeretnének belépni a piacra, de nem tudnak a külföldi hálózati szolgáltatókkal direkt módon tárgyalni a nagykereskedelemben, tehát akkor a belső szolgáltatókkal kell tárgyalniuk. És ezért ezek az árak nehezen versenyeztethetők. Végül pedig a versenyhelyzetet súlyosbítja az, hogy a, igazából nem helyesett is semmi a, a roaming szolgáltatásokat. Persze vannak alternatívák azért, a wifi-re, vagy az IP-re, vagy egy helyi színkártyát használhatnak a, abban az országban, amelyek, amelyet meglátogatnak. De a fogyasztónak mindig külön mm, erőfeszítést kell tennie, hogyha meg akarja találni az, a roamingnak, a barangolásnak az alternatíváit. Tehát a mobil szolgáltatásokra e, nyomást kell gyakorolni, mert egyelőre ugye vannak kiegészítők, de ezek nem változtatták meg a piacnak a kompetitív a versenydinamikáját. Ezeknek alapján egy javaslatot tettünk, amely személy, szerintünk versenypárti, és így tud ezekkel a strukturális problémákkal foglalkozni, amelyeket most soroltam fenn. Ezt egy kettős megközelítésnek, nevezhetjük. Először is bevezettünk strukturális elemeket, amelyek a fogyasztói választásnak a lehetőségeit megnövelik a barangolási szolgáltatások területén, és új belépőknek is lehetőségeket biztosít a barangolási piacon. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy az árplafonokat is folytassuk, egészen addig, míg a strukturális intézkedéseket bevezetik és hatékonyá válnak amelyek versenyképes árképzést biztosítanak a piacon. Tehát akkor ezeket az árplafonokat továbbra is a, folytatni akarjuk a fogyasztók érdekében. Új elem a lesz a védő árplafon az adat barangolási szolgáltatásokra is. Mind nagykereskedelmi, mind kiskereskedelmi árakat illetően. Nos, akkor nézzük a strukturális intézkedéseknek a részleteit. Tehát, hogy hogyan is látjuk, hogy hogy fogja ez a piac eh, dinamikáját megváltoztatni. Először is a piacnak nyitottnak kell lenni a különböző szolgáltatók számára, azért, hogy új lehetőségeket biztosítsunk a versenyre. E, ilyen szempontból a hálózati szolgáltatók, amelyek jelenleg a piacon vannak, biztosítaniuk kell a hálózathoz való hozzáférést más szolgáltatóknak is. És ezért az alternatív szolgáltatók versenyképes barangolási szolgáltatásokat tudnának nyújtani. A fogyasztói oldalon a fogyasztók választását is növelni, választási lehetőségeit is kell növelni, hogy a barangolást, mint egy önálló szolgáltatást is megvehessék. Akkor most nézzük a nagykereskedelmi hozzáférési kötelezettséget. Itt két módja van az ebből való haszonhúzásnak az új belépők, vagy pedig a mobil virtuális hálózat szolgáltatók tárgyalhatnának a meglátogatott ország hálózati működtetőivel, szolgáltatóival, vagy pedig a bel, belföldön, a belföldi mobilhálózat szolgáltatókkal is tárgyalhatnának. Ezek a kisjátékosoknak, szereplőknek könnyebb megoldást nyújtanának, és ez lehetővé tenni, hogy összeurópai barangoló szolgáltatók is kialakulnak. A másik része ennek a szétválasztást tehát a roaming szolgáltatások szétválasztása. Miért van szükség erre? Azért, mert a nagy kereskedelmi hozzáférés nagyon nehézé tenni a piacra való belépést. A teljesen mobil hálózat szolgáltatók még nincsenek jelen a belső piacon, nem tudják a belső szolgáltatótól megvenni külön a barangolási szolgáltatást, épp ezért nagyon nehéz belépniük a piacra, csak akkor tehetik ezt meg, hogyha saját szimkártyákat ajánlanak, kínálnak, de akkor ez, amikor külföldre mennek, akkor ez nem elég. Tehát tehát a roamingot, a barangolást, azt egy önálló szolgáltatásként is biztosítani kell tudni. Nagyon fontos tudni, hogy a fogyasztók érzékenyek eh, elsősorban, különösen az adatbarangolási szolgáltatásra. Tehát ők érzékenyebbek az, az árakra, és ez is nehézé teszi a piacra való belépést. És így az új belépőknek nehéz fogyasztókat elnyerni. Hogyha megnézzük a legújabb adatokat, akkor azt látjuk, hogy a fogyasztók valóban érzékenyek az árakra. Tehát, hogyha megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az új belépők az ajánlataikat felajánlják, akkor a fogyasztók olyan szolgáltatót választanak, amely vonzó ajánlatokat tesz. És ez aztán könnyebbé tenni a fogyasztóknak, hogy váltsanak. Ez persze nyomást gyakorol a már meglévő szolgáltatásra, hogy ők is versenyezzenek. Tehát nem csak az új belépőknek kell az árakra, árakkal bejönni, hanem a már meglévőknek is reagálni kell erre, és csökkenteni az áraikat. Még mindig a szétválasztát illetően nézzük meg, hogy hogyan kell ezt megtenni. Nagyon gondosan, óvatosan kell megtenni, hiszen lehetővé kell tenni, hogy a fogyasztó váltson szolgáltatót, egy alternatív szolgáltatót, és mindezt nagyon átláthatóan kell tenni. A javaslatunkban egy technikai megoldást is javasoltunk, Persze lehetnek más módja is a szétválasztásnak, de mi azt javas, az úgynevezett dupla IMSI megoldást javasoljuk, tehát a nemzetközi mobil előfizetői azonosítóst, tehát hogy ugyanolyan SIM-kártyával két szolgáltató lesz, tehát a belső szolgáltató és egy alternatív szolgáltató a barangoló szolgáltatásokra. Tehát ez nagyon fontos lenne, mert könnyebbé tenni a felhasználók számára, tehát felhasználó barát. Mint ahogy már említettem, a strukturális intézkedések mellett szükség van a felső határokra az árakat illetően, mielőtt a strukturális intézkedéseket bevezetjük. Ezen kívül stabilitást és kiszámíthatóságot is kell a szolgáltatók számára biztosítani, és a fogyasztóknak a védelmét is továbbra biztosítani kell. Javaslatokon azt javasoltuk, hogy a védő kiskereskedelmi felső határokat 2016-ig tartsák meg, ebbe beleértve az adatbarangolási felső határokat is, Azért 2016-ot választottuk, mert addigra már a struktúrális intézkedések teljesen ér, érvényben lesznek. A javaslatunkban a szolgáltatóknak és a, az iparnak két évet adtunk a végrehajtást. Tehát 2014 közepére ezek meg lesznek, és aztán a fogyasztók ennek hasznát húzhatják. Hogyha van olyan megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a különböző felek versenyezzenek a barangolási szolgáltatásban, akkor ez biztosítja, hogy a meglévő szolgáltatások már versenyezhessenek, mielőtt a technikai megoldások megjelennek. Tehát nem hiszem, hogy 2004 előtt, kell, 2014-ig kellene várni, hogy az, az árak csökkenjenek. Szerintünk ez már hamarabb is megtörténik. Tehát a piac már jelezni fogja a dolgok dinamikus alakulását. De hogyha ez nem történne meg, akkor 2015-ben ott lesz a barangolási rendelet, a, és ez hozza a strukturális intézkedéseket, és ebben benne lesz minden ö, ö, elem. Tehát itt van az a biztosíték, hogyha nem ö, minden úgy megy, ahogy tervezük, akkor 2015-ben ez úgy is megtörténik. Most nézzük a hatástanulmányt. A felülvizsgálat során több különböző lehetőséget jelölünk meg a felülvizsgált rendeletet illetően. Mind minőségi vizsgálatot tettünk, tettünk, és aztán mélyre menő gazdasági hatástanulmányt is, és aztán a szociális, tehát társadalmi jóléti vizsgálatot is tettünk, aztán a végrehajtási költségeket is megvizsgáltuk a másik oldalon. A különböző lehetőségek között megvizsgáltuk, hogy mi történik, hogyha a jelenlegi megközelítést tartjuk meg, aztán megvizsgáltuk azokat az intézkedéseket, amelyek csak a nagy kereskedelmi intézkedéseket és az átláthatóság intézkedéseket, aztán megnéztük a kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások kérdését, és aztán a különböző hozzáférési megközelítéseket. Tehát sokféle lehetőség volt, és aztán ezek közül kiválasztottuk a e, legfontosabbakat. Ezek közül az első, a, hogyha a jelenlegi e, árplafonokkal dolgozunk, ezt inkább e, komparatív okokból tettük, mert hogy a különböző opciókat akartuk megvizsgálni, és a jelenlegi megközelítés az jó alap, alapot biztosít. A második, hogyha lejjebb visszük a felső határokat az áraknál, tehát, hogy a kiskereskedelmi árakat a nagykereskedelmi árakhoz közel szabályozzuk. Az, a harmadik pedig hogyha kombináljuk a strukturális intézkedéseket és a védőárplafonokat. Hogyha most akkor megnézzük a minőségi teljesítmény felmését, már tudjuk, hogy hogy a jelenlegi megközelítésben nincsenek a nagykereskedelmi árakban csökkenések. És nehéz lenne a mobil virtuális net halázati szolgáltatóknak, hogy versenyezzenek a piacon, ugyanis különbségek lennének a nagykereskedelmi díjakban. Aztán a, a felső árhatárok nyilvánvalóan minden felhasználó, minden szolgáltató számára levinni az árakat, tehát nagyon vonzó, de ennek csak ideiglenes hatása van, és ez nem fog foglalkozni a piac strukturális problémáival, és épp ezért nem javít a versenyhelyzeten. Végül pedig a strukturális intézkedések és a védő árplafonok, hatással bírnak majd a versenyre, és a fogyasztó választását is növeli, és ezért fenntartható versenymegoldást hoz, anélkül, hogy szükség lenne a hosszú távú árszabályozásra. Végül pedig a gazdasági hatása a társadalmi jólétre. Ezen a táblázaton láthatjuk ezeket a hatásokat. Láthatjuk, hogy a, az adatok felső határának a meghatározása a fogyasztó számára jó eredményt hoz, ez 2012-re 1,4 milliárd eurót hoz a fogyasztó számára. A strukturális megoldás és a védő árplafon kombinációja eredményei nem olyan jók mint az adat, mint az árszabályozásnak az eredménye, de mi ezeket a védő árplafonok alapján állapítottuk meg, de mint mondtam korábban, már 2014 előtt is jelent kezdhet, és ezért ez az 1,2 millió euró, ez itt egy konzervatív becslés. Ugyanakkor ez a szám nem veszi figyelembe a megvalósítási költségeket, végrehajtási költségeket. A javaslatban említett műszakon megoldás alapján mi az ipartól kapott adatok. E, és ez 300 millió euró jelenne, ez mindesre három, kevesebb, mint 3 százalék a roaming bevételeknek, vagy 0,2 százaléka az összbevételeknek. Hogyha ezt végrehajtottuk, akkor Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatóknak bizonyos beruházásokat eszközölni kell, de további költségeik nem lenne. De mivel a strukturális megoldásnak hosszú távú hatása lesz, akkor a költségek is hosszabb időre terjednek ki. Tehát épp ezért ezek hasznosak lesznek. Ez csak egy műszaki megoldás volt, hogyha vannak kevésbé költséges megoldások, akkor ezeket is szívesen megvizsgáljuk. De fontos, hogy ha vannak alternatívák, akkor biztosítani kell, hogy ugyanolyan haszonnal járnak, és megkönnyítik a fogyasztónak a választását. Végül pedig az végső értékelés. A strukturális intézkedések és a csak árplafon megoldások szemben az több versenyt biztosít, több választási lehetőséget a fogyasztónak, és hosszú távú hatása lesz, és stabil szabályozási környezetet biztosít. Köszönöm szépen, elnök úr! Hogyha vannak kérdések, szívesen válaszolok rájuk. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen, Ferva úr. Óriási segítséget jelentett, hogy felvázolja a kontextust egy ilyen sokkal bonyolultabb ügyben, mint amilyen a korábbi volt. És a az árések meghatározása. Azt látjuk, hogy mostanában a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi közötti árés az nagyon jelentős, és ezen érdemes elgondolkodni. A strukturális megoldások nem annyira ennek a az szakbizottságnak a hatáskörébe tartoznak, hanem inkább az iparinak, de az, az idő, a sebesség, és a megoldás biztonsága nagyon fontos a fogyasztók számára, és ezért mi is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Kolett asszonynak adom meg a szót az, a jelentéstevőnek, hogy nyissa meg a vitát. Kívánne bárki más hozzászólni a vitához? Igen. Talán én magam is Hozzászólok, hiszen régebben én voltam az árnyék jelentéstevő, de akkor kezdjük az előadóval. Köszönöm szépen én is ezt a nagyon érdekes prezentációt. Ahogy Malcolm is mondta az elején, még mindig az IMCO exkluzív vagy kizárólagos kompetenciájával kapcsolatban és a menetrenddel kapcsolatban tisztáznunk kell pár dolgot legalább az árakkal, az, az idővel, a fogyasztói információk kérdésével fogunk mi is foglalkozni, és szeretnénk megosztani a munkát a másik szakbizottságokkal, ebben biztos vagyok. A vezető illetékes szakbizottság még a jelentés tevőjét nem választotta ki, úgyhogy mi előttük járunk. A spektrumpolitikával kapcsolatos vitánk során is nagyon komolyan tapasztaltuk azt, hogy az egy, egyre több Európai Uniós állampolgárnak van okostelefonja, és hogy a szélesebb a mobil internet használat egyre terjed. Hallottuk azt is, hogy a jelenlegi adatroaming árak nagyon magasak, és ezeket észszerű szintre kéne szorítani több, vannak olyanok, akik egy nyaralás után több mint 1000 eurós számlát kell, hogy kiegyenlítsenek. És sajnos, ha utaznak az emberek az Európai Uniós tagállamok között, gyakran elfelejtik kikapcsolni az internet szolgáltatást. A harmadik roaming rendelet, ami az adatroamingra is fog vonatkozni, ez nagyon üdvözöllendő, és az fogyasztók által várt rendelet lesz. Az európai állampolgárok mellett az a vállalkozásoknak is nagyon hasznos lesz, hogyha megfelelő intézkedéseket hozunk, amivel a versenyt növeljük. Biztos, hogy nagyon sok érdekes vitánk lesz majd a konkrét, meghozandó legjobb intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek a verseny kérdését is a lehető legjobban alakítják, és amelyek hosszú távon természetes árcsökkenéshez vezetnek nagy érdeklődéssel fogom végigkísérni ennek az ügynek az alakulását, és nagyon várom a hozzászólásokat. Köszönöm, Korhol asszony. Sajdemoz asszony az első hozzászóló. Köszönöm. A szocialisták frakciója már nagyon sokat foglalkozott ezzel az ügyel is, most én a saját nevemben szeretnék beszélni. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció, amit hallottunk, és úgy gondolom, hogy tényleg fontos, a strukturális problémákkal, a piac strukturális problémáival kapcsolatban is tenni valamit. Ezt üdvözöljük. Ám de úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni a végfelhasználót is, a fogyasztót. És hogy Korhol asszony is mondta, mindannyian nagyon sok imét kapunk az országunk lakosságától, akik szomorúak, hogy mennyire drága a roaming használat, külföldön a nyaralás alatt. Nagyon fontos, hogy tegyünk valami olyat, ami nem azt jelenti, hogy a fogyasztóknak rengeteg minden közül kell választani, hiszen nem fogják megtenni. Egyszer vagy kétszer mennek általában külföldre az állampolgárok, és azért nem akarják állandóan változtatni, állandóan vizsgálgatni különböző lehetőségeket a különböző szolgáltatóknál. Nem fogják ezt megtenni, nem várhatjuk el tőlük. Mi nekünk, akik megszoktuk azt, hogy külföldre utazunk, más hozzáállásunk van. A piac igényei is mutatják azt, hogy strukturális intézkedéseket hozunk, de azt is meg kell, arról is meg kell bizonyosodnunk, hogy a fogyasztókat nem hagyjuk magukra. Nem nekik kell, ne nekik kelljen rengeteg döntést meghozniuk, hanem legyen egy árplafon is számomra nagyon fontos az, hogy mind a kettő megoldás, tehát egy oldalról a struktúrális megoldások, a struktúrális változtatások is megtörténjenek, de ugyanakkor valódi árplafonok is legyenek, és ne csak a nagy nagykereskedelemben, hanem a kis fogyasztóknál is az adatforgalom tekintetében, hiszen ez fogja számukra a valódi változtatást jelenteni. Jelen pillanatban a legjobb tanács, amit az állampolgároknak tudom adni, akik felkeresnek, hogy kapcsolja ki a telefonját, amikor külföldre megy. Ez a legjobb tanács, amit tudok adni, de hát az Európai Unión belül nem ennek kéne lennie a megoldásnak. Ezért gondolom azt, hogy struktúrás intézkedésekre és árplafonokra is szükség van, annak érdekében, hogy a végfelhasználót védjük. De nagyon érdekes lesz ez a vita, amiben én is részt fogok majd aktívan venni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon eh, jogosak voltak az észrevételek. Krisztián Engström következik. A bizottság mm, álláspontjával nagy vonalakban egyetértek, a piac kudarcot vallott sajnos szükséges szabályozni. De nagyon fontos, amikor ezt megtesszük, emlékezni arra, hogy ez nem a telekommunikációs üzlet egésze, amit szeretnénk szabályozni. nem mindenki üzletember Európában, és hogyha az üzletemberek nem tudják külföldön ugyanúgy használni az eszközeiket, az persze nagyon komoly dolog, és a belső piacra is nagyon komoly kihatása van, de nem minden állampolgár ugyanolyan, mint az üzletemberek, és ugyanúgy használja a telefonját. Én igazából az roaming árakkal nem vagyok annyira elégedetlen, de hogyha az roamingra gondolok, akkor egyszerűen felháborítóan magasak az árak. Egy fogyasztó, hogyha elmegy nyaralni, és több ezer euró számlát kap csak azért, mert megnézett egy filmet a telefonján, hát igen, ez elgondolkoztató. Sajnos azonban az árplafonok nem fognak segíteni. Azért, mert megabájtokban adják meg, és egy megabájt az nagyon kicsi egység. Szerintem az emberek már nem is használják. Igazából a releváns egység az a gigabyte, azaz 1000 megabyte, egy évvel ezelőtti statisztikák az Ericsson kutatásai alapján egy újságban olvastam erről, azt a következtetést vonták le, hogy az okos telefonok használói fél gigabájtot használnak havonta legalább. Ennek az előállítási költsége egy gigabájtnak, egy gigabájt adatforgalomnak a költsége egy dollár. mondjuk azt, hogy egy euró, egy gigabyte. A javasolt nagykereskedelmi plafon az 50 cent megabajtonként, tehát 5000 centet, 500 eurót határozunk meg egy gigabájtra, aminek az elállítási költsége egy euró. Tehát ez nem fog segíteni mert nagyságrendekkel elmozdultunk az igazságtól. Ezért azt javasolnám, hogy a, egyrésztről az összes plafont gigabájtban határozzuk meg, mert ez a releváns egység. És utána valamilyen reális összeget határozzunk meg, mert jelen pillanatban a hát én is láttam nagyon sok okostelefont, amik már is nagyon hasznosak, és egyre hasznosabbak lesznek, de nem tudjuk használni őket. Például a londoni közlekedéssel kapcsolatban nagyon hasznos iPhone applikációk van, amiről a menetrendek meg minden leolvasható, de teljesen használhatatlan, hogyha az ember külföldi, mert sokkal olcsóbb lesz akárhol taxiba ülni, mint megnézni a telefonon a menetrendet. Ennek így nincs értelme. És egyetértek a parlamenti képviselőkkel és a bizottsági megközelítése is, hogy legyen struktúrális reformok és árplafonok is. De kérem, az árplafonokat olyan szinten határozzák meg, ahol ez lehetőséget nyit a, a, a vállalkozások előtt, ahol ez megnyitja a piacot, ahol ez működni fog, mert a kiskereskedelmi plafon mondjuk gigabájtonként 10 euró, ez egy cent lenne megabájtonként, ez még mindig 1000 százalékos profit margót adna a szolgáltatóknak, és szerintem más üzletágban 1000 százalékos profit kulcsa nem dolgoznak. Hát ez az én megközelítésem, és én sokkal-sokkal alacsonyabb mint költségeket szeretnék látni. Elnök, köszönöm szépen ezt a komoly szakértői megközelítést, és most Tún asszony következik. Köszönöm szépen! Tökéletesen egyetértek az előttem szólókkal. Már nagyon sokat beszéltünk a roaming díjakról, folytatni fogjuk ezt különböző szakbizottságokban a jövőben is, és két szinten tesszük ezt. Az egyik egy politikai vagy egy filozófiai, és egy a másik szint a technikai szint. A politikai szinten a belső piaccal, az Európai Unióval foglalkozunk, a határok nélküli kontinenssel, és ami a, a barangolást illeti, a valóság az, hogy megvannak a határok, és nagyon kínos átlépni rajtuk. Ez a politikai vita. Akkor most vagy lesz egy határ nélküli Európa, határok nélküli Európa, vagy nem. A határokat a szolgáltatók szabják meg jelen pillanatban. És én nem csak, ez nem csak az egységes Európa, hanem az egységes piac és az internet gondolata ellen is hat, hiszen az internetes szolgáltatásokat nem tudjuk használni, mert olyan magasak az árak amikor azt arra ösztönözzük a fogyasztókat, hogy hasonlítsák össze az árakat, és legyen egy olyan eszköz, amiből ki tudják deríteni, hogy valahol máshol, külföldön vagy otthon ez az ár, ez a cikk olcsóbb vagy nem. De hogyha ezt megnézni, hogy hol olcsóbb az árucikk, az drágább, mint ha megvettük volna drágában az árucikket, akkor nincs értelme. Aztán biztonsági okokból is adott esetben nem tudjuk használni a, a, az okostelefonunkat, mert túl drága. leszámítva a 112-es számot, mert annak a hívása mindenhol ingyenes. Az internet nélkül nem tudjuk használni az, az okostelefonunkat, és a legnagyobb baj az az, hogy ha elkezdünk letölteni valami információt, nem tudjuk, hogy ez mennyibe fog kerülni, mert nem tudjuk, hogy milyen a képnek a felbontása, hol vagy az információ, amit letöltünk, egy kis filmet fog tartalmazni. Ha a filmet tartalmaz, akkor dráma van. Tehát az embernek nincs lehetősége dönteni, hogy mennyit akar költeni az adatroamingra. De úgy gondolom, hogy túl bonyolult ez a megoldás. Lehet, hogy öreg vagyok, de hogyha én ki a, nekem ki kell választani egy roaming szolgáltatót, hát tényleg van jobb dolgom, mint hogy állandóan nézem azt, hogy melyik szolgáltató mikor, hol, miért, mennyit kér, képtelenség ezt egy fogyasztónak állandóan ellenőrizni. Egy olyan korú felhasználó, mint én, aki okostelefont akar használni, erre képtelen. Ez nem felhasználó barát. És az utolsó dolog, amit el akartam mondani, a következő. Nagyon örülök, hogy folytatódik ez a vita, és mindannyian egyetértünk, hogy, és hát az állampolgárok is kérik tőlünk, hogy tegyünk valamit. Egyre többet használjuk az internetet, egyre jobbak az okostelefonjaink, a táblagépeink. Most a lengyel elnökség alatt egy konferenciát fogunk szervezni, ami azt kérdezi, hogy mi a baj a roaming díjakkal, miért túl drágák még mindig a roaming díjak. Itt szeptember 20-án itt ebben az épületben délelőtt lesz egy konferencia. Tehát folytassuk különböző emberekkel, a lengyel szabályozó nagyon érdekes és nagyon merész javaslatokkal fog előállni. Úgyhogy hadd ha használjam ezt az alkalmat, hogy szeptember 20-án délelőttre mindannyiukat meghívjam erre a konferenciára. Elnök, köszönöm szépen. Három felszólalunk van még, engem is beleértve, egy kicsit gyorsítsuk fel a dolgokat. Most egy hatástanulmányról beszélünk, úgyhogy még rengeteg időnk lesz Korhol asszony a jelentését befolyásolni a későbbiekben is. Ezt ne felejtsék el. Correa Campos úr. Thank you, President. Uh, this, this was... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó előadás volt. Uh, rengeteget tanultam, ez egyike olyan ritka alkalmaknak, amikor ez történt. Uh, természetes monopóliumhoz állunk uh, uh, közel, még nem vagyunk egészen ott, de nagyon közel vagyunk ehhez. A szociális megoldások azok mindig második helyet foglalnak el, tehát sosincs kincs tökéletes megoldás. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, kényes kérdés. Emlékeztetnék, hogy nagyon sokan kampányoltunk amikor a, a roamingnak, a barangolásnak az első felső határ megállapítását használtuk érvként. Tehát tovább kell lépnünk ezen a területen. Mint ahogy hallottuk, a strukturális megoldások vonzónak tűnnek, még akkor is, hogyha nehezek. Ugyanakkor vannak közbenső megoldások is, vagy legalábbis lépések, amelyeket felhasználhatnánk. Portugáliában vannak olyan riasztó rendszerek a, a különböző vízszolgáltató szerveknél, amikor például ha hétvégén riasztani kell, akkor riasztják a fogyasztókat. Na most miért ne lehetne ezt megtenni a telefonoknál, hogyha a számla túl magas összegekre rugna? Tehát például ez egy lehetőség, ami valószínűleg nem annyira költséges megoldás. Van technikai, műszaki kérdésem is, elnézést a naivitásomon. Amikor a szétválasztásról beszélt, és említette a, fogyasztó, a felhasználó barát megoldásokat, például ugyanolyan terminálról, ez műszakilag könnyű megoldás, vagy pedig ez külön problémákat okoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rojtova asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni ezt az előadást, és szeretnék történelmi visszatekintést eszközölni. Öt évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy egyáltalán lehet-e a szolgáltatási díjakat szabályozni a barangolás területén. Akkor azt mondták a szolgáltatók, hogyha mi megállapítunk felső határokat, akkor más szolgáltatásoktól visszavonják a pénzüket. Tehát a kérdésem az, hogy hogy látják, hogy más szolgáltatásokban, mint az adat szolgáltatás, stb. emelnék akkor a szolgáltatók az, ára, az árakat? Tehát mi lenne az ő megoldásuk, a, a, amikor azt mondják, hogy tönkre mennének, hogyha felső határokat állapítom meg a barangolásban? Másik kérdésem a piacon eh, a cseh köztársaságban, eh, hogyha átlép egy másik szolgáltatóhoz, akkor az öt hétbe telik. És én ezzel kapcsolatban benyújtottam panaszt, és nem én voltam az egyetlen. Tehát mi történne ezzel kapcsolatban? Másik példa, tegnap megnyitottam egy levelet Brüsszelben, és aztán láttam, hogy a széles sávú internet költségeim az két euróval több volt, anélkül, hogy valaki bármikor megkérdezte volna tőlem, hogy egyetértek ezzel. Nem írták azt se, hogy jobb minőségű lesz a szolgáltatás, és tavaly, amikor megnéztem, eh, tegnap este megnéztem a híreket eh, a cseh eh, csatornán, akkor láttam, hogy sokkal rosszabb a, szolga, minőségű a szolgáltatás. Tehát tudnunk kell, hogy a szolgáltatók hogyan reagálnának, amikor megnyitjuk a hálózatot bármilyen szolgáltatónak, és hogy ez milyen következményekkel járna a fogyasztóknak az én tapasztalatom az, hogy az ember visszatér az eredeti szolgáltatóhoz, mert egész egyszerűen nincsen energiája arra, hogy kivárja ezt az átlépést más szolgáltatóhoz, és ennek a költségeit. Tudom, hogy mások még csak ennyivel se törődnének volt egy jelentés a digitális környezetről, amelynek én voltam az előadója. A vállalkozó számára a barangolás még fontosabb, mint az SMS-ek küldése. E, most mi 2015-re akarunk megoldani valamit, de szerintem ez túl késő, hiszen a piac eseményei azt mutatják, hogy elébe kell menni ezeknek a, az eseményeknek, és mi nekünk kellene ezeket megteremteni. E, szerintem az adatokban lévő volumen pénzben egy fontos probléma, mert például az emberek, hogyha megnyitják a leveleiket az okostelefonjukon, akkor mivel nem tudják, hogy miben fog a hónap végén ez kerülni, akkor inkább nem használják de hogyha az emberek tudják, hogy ez mibe fog kerülni, akkor sokkal jobban fogják használni, és épp ezért az árak csökkenni fognak. Üdvözlöm a bizottságnak a, az erőfeszítését. Szerintem itt nem is az ár határ megállapítása fontos, hanem az, hogy a fogyasztó tudja, hogy mielőtt használná a szolgáltatást, mibe is fog ez kerülni. Ugyanígy, amikor a beszéd alapú barangolást szabályoztuk, akkor ugyanez volt. Tehát ne legyen az a probléma, hogy egy gigabyte az egy ilyen szolgáltatással ennyibe kerülne egyik szolgáltatásnál a másik a másikba, de hogy előre tudjam, hogy mi lesz, mert akkor fogom használni a telefonomat. Köszönöm. Arról. Zsoltov asszonynak annyit mondanék, hogy hát de hát ez már megvan és hogyha ezt a szolgáltató ezt az információ nem adja meg, akkor nem felel meg annak a szabályozásnak, annak a jogszabálynak, amit itt ebben a parlamentben hoztunk. És én megnéztem az üzeneteimet, ami nagyon világosan elmondja nekünk, hogy a mobil internet mennyibe fog kerülni. Egy roaming szolgáltatás mennyibe fog kerülni, erről kapjuk az SMS-t. És Kampos úrnak mondanám, hogy pont a mi szakbizottságunk ösztönzésére történt az, hogy minden szag, szaba, szolgáltatónak 50 megabájtra kell, 50 megabájtos plafont kell a letöltéseknél szabnia. Az én szolgáltatomnál több mint 3 euró egy megabájt, úgyhogy bizonyára szükséges is van. És ez a kezdőpont. Értsük meg először azt, hogy mink van, mit értünk el eddig, és ebből a szakbizottságból érkezett ez a kezdeményezés, Ugye ne becsüljék alá, hogy mi az, amit már elértünk. És hogyha ezt az üzenetet nem kapják, akkor az ön szolgáltatója nem felel meg a jogszabályoknak, úgyhogy akkor ezt először is ellenőrizni kell. Aztán az is nagyon fontos, hogy az emberek elolvassák azokat az üzeneteket, amiket kapnak. De a legfontosabb pont, és Saldamoza asszonyat tökéletesen egyetértek, hogy marad a tény, hogy a következő generációs okostelefonokkal egyre könnyebb lesz az adatokhoz való hozzáférés. És egyre felhasználóbarátabbak a e, felhasználók, és egy ilyen bonyolult folyamat egyre egyszerűbbé válik, az emberek pedig ezt megszokják. Az egész helyzetben az a paradoxon, hogy persze ez otthon működik, de külföldön nem tudjuk használni. Tehát az a kényelem, amit a mobil készülékek nyújtanak, ez csak otthon használható, és egy all inclusive fix árat kellene ö, meghatározni külföldre is. Egy nagyon egyszerű alkalmazásnál ellenőriztem, hogy mennyi adatot használtam fel, mennyi adatot töltöttem le, mondjuk 30 másodperc alatt, és az adat plafon alatt maradtam nagyon, nagyon is. De amikor elhagyom az Egyesült Királyságot, én is kikapcsolom az adatromingot. Ha a technológiai fejlődésre gondolunk, hogyan juthatunk olyan helyzetbe, amikor a szolgáltatóim és a, a készülékgyártók beruháznak rengeteg pénzt az adat kön, könnyű adathoz való hozzáférésbe, de utána az emberek ezt nem tudják használni. A probléma egyik része az ár fixálással kapcsolatban, ez egy, na, ezek nagyon technikai javaslatok. Azt hiszem, hogy mi vagyunk azok ebben a vitában, akiknek az Európai Bizottsággal együtt kell működnie, hogy felhasználóbarát legyen ez a megoldás. 2015-ig meg pedig elég korán kell lépnünk, és rajta azt is mondta, hogy gyorsan kell változtatni. De a struktúrális változtatások, amiket a bizottság javasolt, ezek is fontosak a probléma megoldásában. Azonban nem az a benyomásom, és lehet, hogy sajnos a bizottságnak nem lesz ideje reagálni, hogy az európai jogalkotók beszámoltak nekünk már arról, hogy milyen adatokat gyűjtöttek össze, és a nemzeti szabályozóknak az adatai nem felelnek meg az Európai Bizottság adatainak. Nem tudjuk egyrésztről, hogy mik az adatok, nem tudjuk, hogy technikailag megoldható lesz, amit akarunk, és nem tudjuk, hogy felhasználó barát lesz-e. Én személyesen úgy gondolom, hogy a és megoldás fontos, de sokkal több munkát kell még belefektetni a és megoldásba, mint amit eddig sikerült. És hogyha tovább ki akarjuk a, terjeszteni az adatplafonokat, és felhasználó barátabb megoldásokat akarunk, amik sokkal hatékonyabban működnek, akkor több időre van szükségünk, hogy igazán hatékony strukturális megoldásaink legyünk, amik persze több versenyt fognak jelenteni. Nem monopóliumról van szó, mondom a Campos úrnak, hanem az egész piaci struktúra nem engedi azt, hogy a verseny kibontakozzon. Úgyhogy a nagy kereskedelmi piacok megnyitásának a gondolata nagyon jó, de hát, ahogy Sádemóza hogy mondta, hány ember akar körülnézegetni, hogy amikor külföldre utazik, akkor kit válaszol, melyik szolgáltatát, szolgáltatót. És ráadásul még a szolgáltatók is több különféle csomagot ajánlanak fel. Úgyhogy kaptam egy SMS-t, hogy három fontba fog kerülni bájtonként a letöltés nekem, de van olyan szolgáltató is, aki 30 megabájtot enged napi, naponta 3 euróért. Tehát igazából már a piacon vannak történések, és hogyha az ember körülnéz, akkor ezt észre is tudja venni. Nagyon érdekes munka vár ránk, és szerintem igazán tényleg a fogyasztók is várják ezt, és a fogyasztók számára nagyon fontos. Az Európai Bizottság hatástalmája nagyon fontos kezdőpont. Az én következtetésem ebből az, hogy a bizottság igazából azt szeretné, hogy folyamatosan csökkenti a plafonokat, mert felgyorsítja a versenyt. Nem vagyok meggyőzve a hatástanulmány által, hogy az ő általuk javasolt struktúrás megoldás a legjobb. A Beriktől még majd szeretnék hallani erről, a saját következtetéseikről, hiszen szeretnénk meghallgatni az európai szabályozókat is. Pont ennek a parlamentnek ez a feladata. Ezért az én javaslatom az, hogy a berek elnökét is el fogom hívni ide a szakbizottságba, ne csak a roamingról, de más fogyasztói ügyekről is tudjunk velük beszélni. Például az egyetemes szolgáltatások végrehajtásáról. Hiszen nagyon sok dolog, amiről beszéltek, például mondjuk Rojtova asszonynak a lehetősége, hogy szolgáltatót váltson, hogy a szolgáltatóktól a szerződésmódosítás előtt kapjon információt. Nagyon sok ilyen problémát már lefed az a csomag, amit ez a szakbizottság dolgozott ki. Úgyhogy kérem Rojtova asszonyt is, hogy lapozza át ezt a jogszabálycsomagot, hogy tudja, hogy mi ez vagy joga. és miért nem történik meg az, miért nem szólnak előre, miért nem, stb. stb. Nagyon sokat dolgozok elő, a, a dolgozók, a szabályozókkal, hogy elérjük azt, hogy valóságban is megtörténjen az, amit már papíron leírtunk. Úgyhogy előre kell gondolkoznunk, és meg kell nézni azt, hogy az emberek hogyan vásárolnak. Az adatforgalom biztos, hogy drámai módon meg fog nőni, legalábbis az emberek ezt szeretnék, úgyhogy muszáj változtatni. Most Korhol adom vissza a szót, elnézést a bizottságtól, hogyha úgy éreztem, hogy kapjon két percet, csak nagyon gyorsan. És akkor utána majd a későbbiekben is meghívjuk Önöket, és hozzá tudnak szólni, de most már a következő napi rendi pontra tovább kell ugranunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a megjegyzéseket. Néhány általános megjegyzésem lenne először. Volt egy kérdés azt illetően, hogy az állampolgárok vajon választják-e az alternatív barangolási ajánlatokat, vagy pedig bonyolítja a helyzetet, hogyha nagyobb lesz a választék. Persze, ez egy dilemma, de, hogy, de hogyha nincsen választási lehetőség, akkor könnyű kiválasztani a szolgált tatót, és nem lenne túl sok csomag, amiből választani kell. De verseny se lenne. Hogyha több a választási lehetőség, akkor az annak a lehetőségét is biztosítja, hogy nagyobb verseny van a piacon. Tehát egyensúlyt kell elérni a két célkitűzés között, tehát hogy valami egyszerűbbet nyújtsunk a fogyasztóknak, és hogy biztosítsuk a versenyt amely versenyképes árakat is biztosít. Tehát ezt ezen a két módon kell megtenni, tehát választást kell biztosítani a fogyasztóknak, eh, tehát azoknak, akik össze akarják hasznos, hasonlítani az árakat, és akik az érdekes eh, ajánlatokat eh, megteszik. Ezen utóbbiak, esetén nyilván nem azt várom, hogy a fogyasztók azok állandóan keresik, hogy melyik a legolcsóbb megoldás a piacon. Hogyha van egy kritikus tömege a fogyasztóknak, aki megteszi ezt az összehasonlítást, és kiválasztja a szolgáltatót eh, a meglévő árak eh, alapján, akkor, hogyha belőlük elegendő számban, és az verseny biztosít a piacon, az már rákényszeríti a meglévő szolgáltatókat, hogy eh, csökkentsék az áraikat. Tehát nem kell mindegyik eh, fogyasztónak megtenni ezt a eh, választást, és csak legyen elegendő számú, aki ezt megteszi, és akkor a többi fogyasztó az kihasználhatja már az ő választásukat hangsúlyozni szeretném, hogy az adatbarangolási fogyasztás, amely egyre gyorsabban növekszik, azt bizonyítja, hogy megvizsgálják az árakat az emberek, és hogyha valami alternatív, vonzó ajánlatot találnak, akkor nyilván ki fogják azt választani, és akkor ez hasznára lesz az egész piacnak. Nos, a strukturális ajánlások túlságosan, ajánlatok túlságosan bonyolultak-e, vagy műszakilag megvalósíthatók-e. Szerintem a mérnökök mindent meg tudnak műszakilag javasolni, eh, vagy valósítani, és az ipar visszajelzése alapján, és hangsúlyoznám megint, hogy ez csak egyetlen megoldás, lehet, hogy vannak egyszerűbb és kevésbé drága megoldók, megoldások, ez minden esetre egy egyszerű megoldás, tehát megoldható. Ha van ennek alternatívája, annak megint csak biztosítani kell a választás egyszerűségét, és a, lehetővé teszi, hogy az alternatív szolgáltatók versenyezenek. Végül pedig az adatbarangolási diák területén is, e, ha versenyt akarunk, akkor ösztönzőket kell kialakítani a piaci szereplőknek, hogy belépjenek a piacra. Hogyha e, alacsony e, szabályozott árak lesznek, legyenek, akkor, vannak, akkor az, nyilván ezt választják a fogyasztók Persze ez akkor van, hogyha szabályozott felső határok, maximalizált árak vannak. De eh, ahogy a bíróság döntött, az adatszabályozásnak ezen a piacon csak ideiglenesnek lehet lenni. Épp ezért innovatív megoldások eh, szükségesek, mert nem támaszkodhatunk állandóan az árszabályozásra. Az adat eh, árak nyilvánvalóan sokkal magasabbak, mint a költségek, de azért óvatosan kell eljárnunk a beszéd és az SMS alapú barangolást összehasonlítva. Növekszik a, az adatbarangolás, de legyünk óvatosak, hogy ne torzítsuk ezt a piacot. Említette valaki, hogy már is vannak érdekes ajánlatok. és hogyha megnyitjuk a piacot, akkor maguk a szolgáltatók fogják leverni az árakat. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon fontos volt ez a nyitó beszélgetés. Köszönjük szépen. Folytatjuk majd ezt a vitát, és Korhola asszony is fogja folytatni a jelentését, és a berekkel is szeretnénk majd eszmét cserélni. De ennek az ütemtervét majd még megbeszéljük. Akart valamit szólni? Igen, pár szót szeretnék szólni, nagyon gyorsan. Finn vagyok, úgyhogy sose beszélek hosszan. Nagyon jó volt ez a vita, elgondolkodtatja az embert, és köszönöm a kedves kollégáknak a kiváló példákat a frusztrációkról, amelyeket át kellett élniük külföldi látogatásaik során. Milyen szolgáltatásaink vannak? Azt hiszem, hogy Correa de Campos úr nagyon fontos dolgokat vetett fel. Tájékoztatnak, amikor külföldre utazom, de hát a megabájtokról nem tudok. Nem tudom azt, hogy mennyi megabájtnál tartok. Ez az egyik probléma. A másik, hogy nekem is van egy riasztórendszerem a telefonban, elviekben, de a szolgáltatásomból ez kikerül akkor, amikor külföldre utazok. Tehát külföldön már nem riasztanak. Pedig pont ott lenne a lényeg. Nem tudom, hogy mi a hiba ezzel, de ez tipikus hiba, hogy a szolgáltató területén kívül online alapon ez nem működik, és ez nagyon frusztráló, hiszen pont ott, ahol az embernek szüksége lenne a térképekre, a menetrendekre, az külföldön van. És ezek nélkül mit, mitől okos az okos telefon? Köszönöm, nagyon örülök, hogy ezen az igazán érdekes témán együtt dolgozhatunk. Elnök, hát igen, ellenőrizni kell a szolgáltatónál, hogy milyen üzeneteket kellene, hogy kapjunk, amikor külföldre utazunk. A fogyasztói jogokról beszélve már is tovább lépünk a következő prezentációra. A Szankó főigazgatóság beli kollégáknak megköszönöm, hogy ilyen türelmesen vártak minket, hogy befejezzük az előző témát. Azért hívtuk meg őket, hogy egy nagyon érdekes munkáról, az európai fogyasztók mennyire ismerik az emberi e, a jogaikat témaköréről folytatott e, kutatásokat bemutassák. Itt vannak a szlájdok, a diák, arra kérném, hogy csak így lapozzuk át a leglényegesebbeket, hogy a, az üzenet lényegét át tudják nekünk adni. Aztán utána egy-két kommentára is még maradjon idő. Á, ah, ott van a kompjúterében. Úgyhogy nagy örömmel adom meg a szót, hogy bemutassa a tanulmányukat. És a diák már láthatóak a kivetítőkön is. Köszönöm, elnök úr, valóban le fogom rövidíteni ezt a prezentációt. Kevesebb diát mutatok majd be, mint ami a kinyomtatott verzióban szerepel. Először is köszönöm a szakbizottságnak, hogy bemutathatjuk a felmérésünk eredményét arról, hogy ismerik az európai fogyasztók a jogaikat. Miért fontos a fogyasztók jogainak az ismerete, és miért végeztük el ezt a kutatást. Az volt a célunk, hogy az fogyasztók tudjanak a jogaikról, mert ha tudnak a jogaikról, akkor jó döntést tudnak hozni, és tudják, hogy hogyan kaphatnak jogorvoslatot, ha problémákkal merülnek fel. A jól létüket maximalizálni tudják, és ugyanakkor a versenyt és az innovációt is ösztönzik, mert a legtisztességesebb, versenyképesebb és innovatívabb ő vállalkozásokat választják. Ezelőtt a vizsgálat előtt nem volt átfogó adatunk erről a területről. És ami találtunk eredményeket, azok sokat segítettek abban, hogy sokkal többet tudjunk arról, hogy a fogyasztók mire képesek és mire hajlandóak. Így jobb jogszabályokat tudunk kialakítani, és jobban tudjuk célozni a tájékoztatást. Ez Európai Uniós politikusok poli, eh, számára és a nemzeti politikák kialakítói számára, és nagyon fontos. Tavaly végeztük az Eurostattal együtt ezt a, a vizsgálatot. 55 ezer fogyasztót kérdeztünk meg Norvégiában, Izlandon és a 27 tagállamban. Ökkor, oktatás, vagy képzettség, internet használat, gazdasági helyzet szerint is le tudtuk bontani a fogyasztókat, így azonosítani tudtak a sebezhető csoportokat. Vizsgáltuk azt, hogy mennyire van önbizalmuk a fogyasztóknak, hogy milyen fogyasztói készségeik vannak, például mennyire tudják a logókat, a címkéket elismerni, mennyire tudnak számolni, mennyire ismerik a jogszabályokat, aztán fogyasztói magatartást is vizsgáltuk, hogy mennyire hajlandóak elolvasni a feltételeket, összehasonlítani a cikkeket, a tapasztalataikat továbbadják e És végül azt is megnéztük, hogy mennyire hajlandóak fellépni a jogaikért, akár biztonság, bírósághoz fordulni, hogyha kár éri őket vagy mennyire hajlandó a panasszal fordulni a kereskedőhöz, vagy egy harmadik félhez. Ez az öt fő kérdéskör, amit vizsgáltunk. Néhány kérdést is megmutatok majd, és a tapasztalatainkról beszámolok. Először is mennyire érzik magukat magabiztosnak. A fogyasztók amikor választanak vagy vásárolnak, mennyire magabiztosak mennyire érzik azt, hogy megvan a megfelelő tudásuk, mint fogyasztó, és mennyire érzik magukat védetnek. Ezek nagyon fontos kérdések, mert lehetővé teszik azt, hogy megtapasztaljuk, hogy azok, akik magabiztosabbak, azok jobb készségekkel rendelkeznek-e, vagy nem. És jobban védettek-e, vagy nem. Általánosságban azt használtuk, hogy azt találtuk, hogy 73%-uk magabiztos, 63%-uk úgy érzi, hogy eleget tud, és 55% védetnek érzi magát. De csak 44%-a a válaszadóknak érezte mind a hármat. És 17% érezte, hogy egyik sem igaz rá. Azt is láttuk ezen kérdéskör vizsgálata során, hogy nagyon jelentős különbségek vannak a tagállamok között. Ez az egész vizsgálatra igaz volt egyébként. Öt országban 20% vagy kevesebb volt a válaszadók között, aki magabiztosnak, megfelelő tudással rendelkezőnek és ügyeletnek érezte magát. A magabiztosság csökken az életkorral, a képzettség szintjének csökkenésével, és azt is tapasztaltuk, hogy az internet használók magabiztosabbak. A fogyasztók készségei a következő terület. Itt vizsgáltuk azt, hogy mennyire tudnak számolni, és mennyire ismerik fel, és ismerik a logókat és a címkéket. Ez volt az első kérdés, amit feltettünk. Meg akartuk látni azt, hogy az embereknek van-e megfelelő készsége arra, hogy a napi mindennapos vásárlási döntést A Kérdés az volt, hogy ugyanazt a lapos képernyős tévét árulják az A-boltban és a B-boltban, melyik az olcsóbb. Az A-boltban 500 euróért árulják, de 10%-os kedvezményt adnak rá, a B-boltban pedig 400 euróba kerül a tévé. Persze a helyes válasz az, hogy a két tévé, illetve a B boltban olcsóbb a tévé de egy ötöde a vásárlóknak nem tudott helyes választ adni. Bizonyára mindannyian látják, hogy hát ez egy nagyon egyszerű kérdés. És voltak olyan országok, ahol a válaszadók 30-40 százaléka nem tudott megfelelő helyes választ adni. Hasonló százalékos kérdéssel kapcsolatban, itt van, itt látható ez, Hogyha a takarék vagy folyószámlában gondolkozik, akkor melyiknek legjobb a kamatta? 1, 2, 3 vagy 4 százalék, vagy nem tudja. És a fogyasztók 20%-a Európa szerte nem tudta ezt a kérdést helyesen megválaszolni. És voltak olyan tagállamok, ahol akár 40%-ot is elért a hibás választodók aránya. Az utolsó kérdés, amit meg akarok mutatni az aritmetikai készséggel kapcsolatban, ez az éves öm, kamatot kellett, hogy kiszámolják. 50 ezer eurónak a 6%-os kamata egy évben mennyi? Mindössze a válaszadóknak kicsit több, mint 50%-a, egész pontosan 56%-a válaszolta helyesen azt, hogy 3000 euró lesz. A egynegyedük semmilyen választ nem tudott adni. Nem tudták, vagy nem voltak hajlandóak válaszolni. Vagy helytelen rossz választ adtak. Voltak olyan országok, ahol legalább a fele azt mondta a válaszadóknak, hogy nem tudja, hogy mi az eredmény. Hogyha a három kérdést összefoglalva vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy kevesebb, mint az európaiak 50%-a tudott mindhárom kérdésre helyes választ adni. 34% két helyes választ adott, 15% egy helyes választ, és 6% egyetlen egy helyes választ sem tudott adni a három kérdésre hogyha demográfiai vagy szociális szempontból nézzük, akkor a 70 éves, 60 év, tehát a, minél fiatalabb voltak, annál, hall, annál jobban tudtak helyes választ adni, és minél idősebbek, annál többet hibáztak. Azt is megvizsgáltuk, hogy a fogyasztók mennyire ismerik a címkéket és logókat. Először azt vizsgáltuk, hogy ismerik-e, felismerik-e a logókat, aztán megkérdeztük, hogy tudják-e, hogy mit jelent az a logó. Öt logót vizsgáltunk, ez volt az egyik, ez persze azt jelenti, hogy az euró, vagy a termék az Európai Uniós jogszabályoknak megfelel. Minden esetben hat lehetséges választ lehetett megjelölni. Ezt a logot nagyon sok európai felismerte, 66% felismerte, de amikor megkérdeztük azt, hogy mi a jelentése, akkor a legtöbbjük helytelen azt hitte, hogy ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban készült. És csak 25% ismerte helyesen azt, hogy ez azt jelenti, hogy a vonatkozó Európai Uniós jogszabályoknak megfelel a termék. Itt láthatók a többi logók is, amelyeket megmutattunk a fogyasztóknak. Az első azt jelenti, hogy bio a termék, aztán az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő termék, ezt már látták, a harmadik ez a környezetvédelmi normáknak megfelelő termék, a negyedik az visszaforg, újrafeldolgozható papírból készült, és az utolsó pedig az egészségre káros lehet. Először azt vizsgáltuk, hogy mennyire ismerik az emberek ezeket a logókat. látták-e már. A bio, illetve a környezetvédelmi előírásoknak megfelelőt azt nem nagyon ismerik. A második oszlopban pedig az látható, hogy hány ember tudta meg, helyesen megmondani, hogy mit jelent a logó. Mindent összevetve azt találtuk, hogy több mint a válaszadók egyötöde nem tudta, egyiknek sem a jelentését helyesen megtippelni, és csak 2% tudta mindegyikét helyesen megmondani. A következő terület, amit vizsgáltunk, a fogyasztói tudatosság, hogy mennyire ismerik a jogszabályokat, mennyire ismerik a jogaikat, a méltánytalan kereskedelmi gyakorlatok, hogy mennyi ideig viheti vissza a terméket, ha meggondolta magát, vagy mennyi a garancia érvényességi ideje. Az első kérdés, amit feltettünk, az, hogy képzelje el, hogy postán két oktató DVD-t kap, amit nem rendelt meg, valamint egy 50 eurós csekket, ö, számlát. Akkor most be kell -e fizetni a pénzt? A helyes válasz az, hogy nem kell befizetni a pénzt, és a DVD-ket sem kell visszaküldeni csak azt találtuk, hogy 39% válaszolt helyesen. És több, mint a válaszadók fele helytelenül azt gondolta, hogy nem kell kifizetni a pénzt, hogyha visszaküldik a DVD-t. A következő kérdés, amit feltettünk, az az árak hirdetésére vonatkozott. A repülőjegyek árával kapcsolatban melyik a helyes állítás. A helyes állítás az, hogy a reklámnak a repülőjegy árát és minden adónak és illetéknek az árát is tartalmaznia kell. Tehát az teljes összes összeget kell, hogy feltüntessék. Ez érdekes kérdés volt, mert ez volt az egyetlen, ahol az összes európai országban ahol általában helyes választ szoktak adni, helytelenül válaszoltak. A második vagy a harmadik választ jelölték be, hogy nincs konkrét szabály, vagy nem köteles az adókat és az illetékeket is feltüntetni a hirdető. És végül egy utolsó kérdést mutatnék. A garanciára vonatkozóan képzelje el, hogy új hűtőt vásárol, ami másfél év múlva elromlik, és nem vásárolt kiterjesztett garanciát, akkor joga van-e, hogy megjavítsák, vagy kicseréljék ingyenesen? A válasz az, hogy igen, mert két éven belül ezt meg kell tegyék, de csak 39% tudta ezt. Más oldalról itt a 44% azt gondolta, hogy nincs joga erre. Tehát magasabb volt az ő számuk. Ha megvizsgáljuk azt, hogy mennyire tudatosak a vásárlók, mennyire ismerik a jogaikat, azt találjuk, hogy csak 2%-uk válaszolt helyesen ezekre a kérdésekre. És 4% egyáltalán nem tudott helyes választ adni. És a legjobban a finn és a német fogyasztók teljesítettek, a norvég fogyasztók még ennél is jobb eredményt értek el, mint az Európai Uniósok. És arra is jutottunk, hogy azok, akik magabiztosabbak és védettebbnek érzik magukat, azok nagyobb valószínűséggel adnak helyes választ. Pár eredmény a fogyasztók magatartásával kapcsolatban átlag 3,2 órát törtenek vásárlással, a nők többet, mint a férfiak. 49% ismer legalább egy fogyasztói szervezetet, több mint 60% nézett vagy hallgatott már fogyasztói ö, műsort, de csak nagyon kevés hallgatja ezeket hetente. A fogyasztói jogok ismerete illetve a fogyasztói műsorok hallgatása között nagyon erős volt az összefüggés. A fogyasztók beszélnek más fogyasztóknak a tapasztalataikról, és valószínűbb, hogy a pozitív tapasztalatukat adják tovább, mint a negatívat. Az utolsó terület, amit megvizsgáltunk, az, hogy, hogy mit tesznek a fogyasztók, ha problémával találkoznak, mennyire hajlandóak lépni valamit ebben az esetben. Azt találtuk, hogy csak körülbelül az egyötödük mondta azt, hogy volt már problémája az elmúlt egy évben valamilyen termékkel vagy szolgáltatással. Ezekből, akik azt mondták, hogy volt problémájuk, 63% azt mondta, hogy csak egy problémájuk volt, és ennél sokkal kevesebb mondta, hogy több problémája volt. Az is érdekes, hogy minél jobban ismerik a jogaikat a fogyasztók, annál inkább mondták, hogy tapasztaltak valamilyen problémát. Ez azt mutatja, hogy lehet, hogy sokkal több probléma van, de erről a fogyasztók nem tudnak, mert nem ismerik a jogaikat. Azt is megkérdeztük a fogyasztóktól, hogy becsüljék fel, hogy milyen pénzügyi veszteség érhette őket a probléma nyomán. Átlagban ez 374 eurós volt. Persze, ezt nagyon nagy mértékben befolyásolja ezt a számot az a néhány fogyasztó, aki akinek óriási kára keletkezett, a legtöbbjüknek kb. 20 eurós volt a kára. Kb. háromnegyedük azt mondta, hogy valamilyen formában fellépelt, próbált jogorvoslatot vagy megoldást találni a problémájára. A háromnegyedük panaszt tett a kereskedőnél, vagy a szolgáltatónál, és nagyon kevés jutott el ennél formálisabb lépés megtételéhez. Egy térkép látható itt, ami megmutatja azt, hogy mennyire ismerik a különböző országokban a fogyasztók a jogaikat. Ennek a tanulmánynak az alapján egy indexet hoztunk létre. Az indexet a az jogok ismerete, a készségeik és a fellépési hajlandóság is befolyásolja. A leghatásosabb és magabiztosabb fogyasztók Norvégia. Egyébként Norvégia érte a legmagasabb pontszámot, Finnország, Hollandia, Németország, Dánia, Svédország, Csehország, Ausztria és Izland. Ezek a leghatározottabb vásárlók. Franciaország, Belgium, Luxemburg, Írország, Ciprus, Szlovákia és Szlovénia és Málta van a középmezőnyben, a többiek ennél alacsonyabb pontszámot értek el. Hogyha érdeklik a saját országaiknak a lebontott adatai, akkor részletes jelentést tudunk adni hiszen vannak olyan országok, ahol mondjuk a készségek sokkal jobbak, mint más országokban, de mondjuk más területen gyengébben teljesítenek. Ez az index azt látjuk, hogy összefügg a GDP-vel, és a szociális gazdasági csoportok között nagyon nagy mértékű különbségeket tapasztaltunk. Hogyan kívánjunk tovább lépni ezek után? Egy munkadokumentumot már is összeállítottunk, az eredmények áprilisban fognak nyilvánosságra kerülni. Most konzultálunk az érdekelt felekkel az eredményekről, lesz egy közleményünk, hogy milyen lépésekben lehetne javítani a fogyasztók tudatosságát és magabiztosságát, hogy a tagállamokat is ösztönözzük arra, hogy a rejük vonatkozó adatokat felhasználják. Több információ található még ezen a linken. Most köszönöm figyelmüket, és nagy örömmel válaszolok a kérdéseikre, ha van. Uh, well, Taylor, thank you. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon érdekes, sok kívást tartalmazó uh, előadást, amely uh, annyi vonást mutatott azzal, amivel mi is foglalkozunk nyilvánvalóan a kiszolgáltatott fogyasztóval eh, kapcsolatosan nekünk sok munkánk van, van is fogyasztói eh, stratégiánk, és ez nagyon fontos referencia anyag lesz ehhez. A munkadokumentum eh, nak az gondosabb áttanulmányozás és szükség lenne. Néhány percünk maradt, tehát most akkor a kollégáktól várjuk a kérdéseket Korea de Campos kolléga és Rochefort úr. Mr. Mr. Campos already. Anybody else? Van-e még más? Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az e, ez a tanulmány és előadás nagyon érdekes volt, és örülök, hogy az bizottság és az Eurostat közötti kapcsolat úgy tűnik, hogy jól működik. E, bevezetőként annyit mondanék, hiszen e, többször rá kell még terni, térni ezekre a témákra. Szerintem a fogyasztóknak a felelőssé tétele nagyon fontos. Nekik is e, aktív szereplőknek kell lenni, aki a saját döntéseit meghozza, tehát ne passzív szerepet játszon, nem szabad előre megemészteni számára a választásokat. Ugyanakkor úgy tűnik számunkra tévedés lenne, hogyha csak a fogyasztó részéről tekintettünk ezt. Tehát őt felelőssé tenni az azt jelenti, hogy minden szereplőt felelőssé kell tenni. Nyilvánvalóan itt három-négy fajta szereplő van, akivel ezt meg kell tenni. Itt visszatérünk egy kérdésre, az oktatás kérdésére, amilyen már többször foglalkoztunk, tehát hogy a fogyasztókat képezni kellene, tanítani kellene, tehát hogy ismerjék eh, a kölcsönöknek a kamatait, ezt nyilvánvalóan például a matematikai oktatásban is ezzel kellene foglalkozni. Aztán eh, ez is egy fontos része a fogyasztók oktatásának. Aztán nyilvánvalóan a vállalkozásoknak is megvan a feladata, ez az e, ez az előadás kitekintett erre is, de tulajdonképpen folytatja az előző előadást. E, tehát e, minél összetettebb a fogyasztás, annál kevesebb információt adnak a szolgáltatók. Hogyha az elnök úr megengedi, amikor e, egy SMS-t kap az ember arról, hogy az adatszolgáltatásnak mi a költségei, de ezt a fogyasztó nem tudja kiértékelni, mert e, olyan rengeteg adatot e, kap. Na, de nem akarok az elődő vissza, előadásra visszatérni. Ugyanakkor a közhatóságoknak is van feladata, a felelőssége. Például, amikor a logokról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy valóságban a, valóságban a, a fogyasztó a jó vagy rossz választásában tulajdonképpen ösztönzően reagál egy logóra. Vannak olyan veszélyes logók, például hogy egy nagy kereszt, akkor az ösztönösen érzi, a, azzal kapcsolatban ösztönösen érzi a, a fogyasztó, hogy vigyáznia kell. De például a CE logó az nem egy ilyen ösztönös reagálást okoz, hiszen téved a fogyasztó, és azt hiszi, hogy ez egy európai termény, termék pedig nem. Aztán például a, az újrahasznosítási logó az kicsit ilyen ösztönös reakciót vált ki. Tehát e, ilyen módon lehet felelőssé lehet tenni a fogyasztókat, tehát, de itt nem csak a fogyasztók, hanem a, a vállalkozók, a hatóságok is mind felelősek ezért. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a az előadást. Számomra ez rossz hír, tehát depressziót okoz hiszen azt hittem, hogy a fogyasztók sokkal jobban informáltak egy csomó dologról amikor a mobiltelefonokról beszéltünk, arról beszéltünk, hogy könnyebbé kell tenni az embereknek, hogy, hogy a különböző költségeket jól láthassák. Tehát a bizottságtól szeretném hallani, hogy mi az első reakciójuk a, erre a tanulmányra. Talán figyelembe vették, már elgondolkodtak róla, hogy a, az fogyasztói jogalkotásnál ezt figyelembe kell venni, ugyanis jobban szeretnénk a, a fogyasztókat megbízni a döntéseik meghozatalára. De a vállalkozások, a hatóságok, a piac felügyelő hatóságok figyelmét is fel kell hívni, felelősség kell őket tenni, tehát lehet, hogy új jogszabályokra van szükség. Szerintem ugyanis nem elegendő csak a fogyasztóknak hatalmat adni a kezében. Köszönöm. Igen, lesz egy új fogyasztói stratégia, tehát jövő évben lesz ez fontos, és akkor ezeket megvizsgálhatjuk akár már korábban. Korea de Campus úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyobb felelősségvállalás a fogyasztók irányában. Ez egy olyan következménye a gazdasági válságnak, amely a kevés pozitív következmények közé tartozik. Azt gondolom, hogy a gazdasági válság talán tovább fog még a jövőben is gyűrűzni, és talán további változásokhoz fog vezetni a fogyasztói tudatosság területén is. Ez talán egy pozitív fejlemény lesz. Én azonban kiózanítónak tartom azt a tényt, hogy az európai fogyasztók nem annyira tudatosak, mint azt korábban elképzeltük magunknak. Ezt a képet tehát teljesen lerombolt ez a felmérés. Ami pedig különösen akadalomra ad okot, az az, hogy hogyan ismerik föl a CI e jelzést. Tehát csak a fogyasztók 25%-a tudja pontosan meghatározni, hogy mit is jelöl ez a szimbólum. A többi jelzés esetében pedig még rosszabb a helyzet. Nagyon remélem, hogy a fogyasztók felismerik azt, hogyha ezeket a jelzéseket rossz célokra használják. Tehát ez téma kell, hogy maradjon a jövőben. A kérdés az, hogy gondolkodtak-e már azon, hogy hogyan alakítják át ezt a CI e jelzést, és hogyan terveznek konkrét változásokat. Egyetértek a kollégákkal, akik azt gondolják, hogy hát ez kihívás a mi szakbizottságunk számára is, hogy együtt dolgozunk a bizottsággal és a tagállamokkal, hogy javítsunk ezen. Most fogadtunk el egy fogyasztói jogi csomagot, és hogyha az embereknek van joga, de nem használják, akkor ezzel csak pocsékoljuk az időnket. Ez összekapcsolódik számos más ügyel, amin dolgozunk. Az európai jogszabályok nagyon gyakran azt várják el a tagállamoktól, hogy saját jogszabályaikat fogadják el ennek alapján, és vezessék be. De hogy ez hogy történik meg, erre mindig vissza kell, hogy térnünk a, vissza kell térnünk a vitákban. Sajnos. Az tagállamonkénti elemzés szempontjából az egyik legfontosabb dolog az, hogy akkor most ássunk le a mélybe, értsük meg, hogy miért vannak különbségek, mik azok a tényezők, amik a különbségeket okozzák a tagállamok között, például a fogyasztói szervezetek tevékenysége, az állami szervezetek tevékenysége, a média, vagy vannak más ügyek, például a végrehajtással és a jogszabályok betartatásával kapcsolatban merülnek-e fel problémák. Ezeket is érdemes megvizsgálni, hogy a fogyasztók milyen helyzetben kell, hogy érvényesítsék a jogaikat rengeteg további kérdés merül fel az emberben ezen adatok láttán. Mindazonáltal szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzászólásokat, és akkor Tél asszonynak, vagy Mikó úrnak, bizottság tagjainak, a, nagyon ülök egyébként, hogy a Szankó főigazgatóság ilyen sokan vannak itt, szívesen megadom tehát nekik a szót, hogy reagáljanak a hozzászólásokra, illetve a kollégáknak is megadom még a szót, ha kívánnak hozzászólni. Köszönöm szépen, köszönjük ezeket az megjegyzéseket és a kérdéseket, amelyekkel főként egyetértek. Az első reakcióm nekem is az volt, hogy ez azért nagyon depresszív, tehát hogy depressziót okoz. És valóban nem csak úgy gondoljuk, hogy nem csak a fogyasztóknak kell itt reagálni, hanem mint döntéshozóknak nekünk is kell. Tehát ezeket az eredményeket figyelembe fogjuk venni a legközelebbi, a következő fogyasztói stratégiában, és ez reméljük, hogy jobb politikát, jobb jogszabályokat fog hozni, akár a logók esetében is. Lehet, hogy jobb ilyen ösztönösséget okozó, vagy ösztönös reakciót kiváltó logok kellenek. Aztán, hogy mi határozza meg a tagállamok közötti különbséget. Ez egy érdekes kérdés, és további eh, elemzéseket akarunk a közös eh, kutatói központtal eh, elvégezni, mert ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát megpróbáljuk meg érteni, hogy milyen tényezők okozzák ezeket a különbségeket. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek ezt a munkát. Van még, aki szeretne hozzászólni, nem? akkor továbbra is örömmel tekintünk előre a közös munkára. Nagyon hasznos ez az anyag, tehát akkor erre figyelünk majd, és hogyha körbe tudnak küldeni a titkárság elektronikus módon ezekből a diákból, és a munka dokumentumból is, akkor ez hasznos lenne számunkra. Tehát ezzel kapcsolatban még kapcsolatban leszünk. Nos, ma délután találkozunk. Először a koordinátorok ülése lesz háromkor. Így akkor 4.30-kor kezdődik a szakbizottság ülése, ahol egy új jogalkotási javaslat tárgyalása következik a szellemi tulajdonjogok vámhasonlítási érvényesítéséről. Utána az ártajtók mögött fogunk egy termékbiztonsági ülést tartani. Jó, tehát akkor a koordinátorokkal háromkor, a többiekkel pedig 4.30-kor találkozunk. Mindenkinek jó étvágyat kívánok. Köszönöm.